Colleagues, I'm going to begin the meeting because... Kedves kollégák, nagyon szorít minket a mai napi rendünk, ezért kezdjük el a mai ülésünket. Talán első bejelentésként, tehát a rend tervezetet elfogadottnak tekinthetjük. Igen, Dán, Maltai és Horvát tolmácsolás sajnálatos módon nem áll a rendelkezésünkre. Kollégák, talán kezdjük talán a koordinátorok ajánlásaival amelyeket jóvá kell hagyni. Az ombudsman október 6-ai, tavaly október 6-ai levelével kapcsolatban a kurátorok döntésével kapcsolatban Surc úrnak írt, ombudsman, hogy a dokumentum nyilvántartásban szerepeljenek a koordinátori döntések. Remélem ezt mindenki el tudja fogadni. Második a libe mm, kiküldetések időzítése. Korlátok azt javasolják, hogy Washingtonban március 16-20 között menjünk, Frontex ügynökséget február 16-17-én látogassuk meg, az Europolt március 19-én, az Eurojustot március 20-án, a Szepolt pedig március 19-20-án. To CEPOL on the 19th to 20th of March. Okay. Um, el tudják fogadni, akkor minden rendben. Elesoglalási indítványok, ez a hármas napi rendi pont több állásfoglalási indítványra is érkezett javaslat a 133-as házszabály alapján, ezeket kellene jóvá hagyni. Okay, um, on applications for asylum in Italy, rapporteur... Menedékjogi kérelmek Olaszországban, Bizotto asszony az előadója ennek, a labdarúgó szurkolókkal kapcsolatos erőszak vissza szorítása, Patricello úr, az alapjogi ügynökség, Löpen és Salvini kollégák ennek a, az előadói. Petíciók a következő. 1947 per 2013-as petícióval kapcsolatban egy, megállapodtunk abban, hogy az EP Magreb küldöttségnek jutatjuk ezt a petíciót, hogy vegyék fel a diplomáciai kapcsolatokat, illetve a lelnök asszonynak, aki a gyermekek elrabásra kapcsolatos nemzetközi ügyekben felelős közvetítője az Európai Parlamentnek. A listában szereplő petíciókkal, többi petíciókkal kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy nem kell őket tovább követni. Lássuk most az írásos eljárásokat. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy frissített időközi jelentést kell készíteni az Európai Főügyészséggel kapcsolatban, hogy befolyásolni tudjuk a következő belis és igazságügyi tanácsban vagy során folytatott vita alakulását. Ezt éppen ezért március előtt el kell fogadnunk. Ezért a koordinátorok kivételesen elfogadták, hogy a jelentés csak angol nyelvű változatban kerül elfogadásra. Ezeket a koordinátori javaslatokat nem tudom, el tudják-e fogadni a kollégák. Okay, colleagues, now... Akkor elfogadottnak tekintjük. Lássuk a tanácson folytatott tárgyalások hogyan állnak. Az első a pénzmosás kérdése. Sargentini és Kirkhope kollégák a felelőse ennek a témának. Judith Timothy, röviden be tudnátok számolni arról, hogy hogy állnak a tárgyalások pénzmosás elleni harc dossziájában. Ma délután fogunk a Libe Econ ülésen eh, szavazni erről, itt a szomszédos 4Q2 teremben, háromkor, senki ne felejtse otthon a szavazókártyáját. Juditnak elsőként megadom a szót, tehát az a kapcsolatban, hogy állnak a tárgyalások. Parancsolj! Um, um, Köszönöm szépen. Claude, a triológus eredményéről szavazunk, triológusok eredményéről szavazunk majd ma délután. Az utolsó triológus Strasbourgban volt, karácsony előtt. És most ott tart a koreper, hogy elfogadta a trialógus végeredményét. Egy picit késlekedtünk, ugye a Charlie Hebdo támadások miatt, de most ott tartunk, hogy az Ökofin szintén jóvá hagyja ezt. Aztán, ami a pénzmosási irányelvet illeti, pénzmosás ellenes irányelvet, ez már ugye a negyedik kiigazítása ennek, és a parlamentnek sikerült elég jó dolgokat elérni. Szinte forradalmi újítás, nyilvános most már ez a jegyzék. Mindenki, akinek legitim érdeke van, hozzáfér ehhez. És sikerült úgy megfogalmazni az egészet, hogy tulajdonképpen az érintetnek kell bebizonyítania azt, hogy valóban legitim az érdeke, hogy hozzáférjen ehhez, és nem a másik oldalnak. Persze ugye most itt arról van szó, hogy 28 tagállamnak kell lépni, és a saját körülményeire szabni ezeket a szabályokat, tehát előfordulhatnak majd olyan helyzetek, hogy egy-két tagállamban a hatóságok vagy az állam mhm. kezd el érvelni úgy, hogy ez nem legitim, és akkor majd az állampolgárok vagy civil szervezetek állnak velük szemben, tehát majd meglátjuk, hogy mi történik, de idővel ez a 28 nyilvános jegyzék tulajdonképpen a kedvezményezett tulajdonosokról össze is lesz kapcsolva, tehát ez azt jelenti, hogy a hatóságok vagy érintett felek, bankok is így tovább hozzá tudnak ehhez férni, tehát meg lehet találni majd az információkat a határokon túlnyúlóan is. Az olasz elnökségnek azt hiszem komoly köszönettel tartozunk. Ez eredetileg nem is szerepelt a bizottsági javaslatok között, sőt, nagyon sokáig tartott, amíg a bizottság egyáltalán elfogadta ezt az ötletet, egy ilyen jegyzéknek az ötletét, és a tanács első tárgyalási megbízásában sem szerepült, szerepelt ez, csak néhány tagállam értékelte és támogatta ezt, és végül mégis itt van az eredmény. Azt hiszem azért is köszönetet mondhatunk, hogy ugye a parlament, a tárgyalók, az árnyékelőadók és így tovább nagyon határozottan kitartottak, a parlament is támogatta ezt a javaslatot. 643 szavazat született a jegyzék mellett, és nagyon kevés ellene, ez nagyon jó eredmény, és remélem, hogy most már nagyon átláthatósághoz fog ez vezetni a vállalkozások számára, tehát fog, tudjuk, fogjuk majd tudni, hogy ki mit tulajdonol, és az adóelkerülést, adócsalást jobban meg tudjuk akadályozni. És egy utolsó dolog, elnök úr, ha még megengedi, röviden, az adatvédelem. Bár ez már megint a negyedik felülvizsgálat volt, az volt az igazság, hogy nem volt itt semmifajta világos fogalmazás, fogalmazás az adatvédelemről. Nem csak a parlament, hanem az érintett felek is tiszt, kellett, hogy tisztázzák, hogy a pénzmosás elleni és egyéb szabályozásokat hogyan értelmezzük, hogy ne, prób- ne essünk két cég között a padalás, akkor mindenki magának értelmezgeti a szöveget, ahogy neki tetszik. Ez hát ugye mindig így szokott lenni az ECOFIN, illetve a e, piaci főigazgatóság, e, azt talán volt ez a dolog, hát úgy tekintették, hogy a e, jéghegy csúcsa végül sikerült világos megfogalmazást képbe tennünk, tehát mondjuk, mi történik egy banki ügyfélel, ennek az ügyfélnek joga van megtudni, hogyha valamit elutasítottak, és így tovább, nyilván anélkül, hogy egy bűnözőt tájékoztatnának. November 1-én kezdte ugye a bizottság a munkát, és a piaci főigazgatóságtól az igazságügyihöz tették át ezt a anyagot, azt hiszem egyébként, hogy ennek örülhetünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Judit. Timothy, kérdezem, hogy akarsz-e hozzáfűzni ehhez valamit? Thank you very much, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nyilván Judita együtt követem figyelemmel ezt a témát, a bizottságnak, a tanácsnak, árnyék előadóknak, társadalmaknak, Simon úrnak szeretnék köszönetet mondani, és mindenek előtt Karen Szólnak és Sargentini, Sargentini úrnak, és illetve a szakbizottságunk titkárságának is. Ez a rendelet az egyik eszköze eh, ennek a csomagnak. Az én jelentésem a két jelentés közül a rövidebb, amely arról beszél, hogy ezeket az átutalásokat milyen információ kell, hogy kiegészítse. Megpróbálunk itt eh, valahogy egyensúlyt kialakítani a szalonimitás eh, eh, igénye, illetve a pénzmosás elleni harc célja között. Fontos, hogy bizonyos talásokra ez ne terjedjen ki, akkor, hogyha a saját számlájáról vesz ki valaki készpénzt. Tagállamok kevésbé szigorú szabályokat is alkalmazhatnak bizonyos esetekben, például 1000 euró alatti átutalások esetében, hogyha ezek egymáshoz nem kapcsolódnak. Illetve az unión belüli és unión kívülről érkező átutalások között is különbséget teszünk, az arányosság vezérel bennünket ez ügyben. Az adatvédelem mindig is fontos prioritás volt a szakbizottságunk számára, ezt nyilván tudják, így az eredeti eh, módosító indítványaim elsősorban ezt az oldalát próbálták eh, erősíteni. Az adatvédelmi biztos javaslatait is megpróbáltuk beépíteni a rendeletben, az világos, hogy egy 95-46-os rendeletet teljes mértékben alkalmazni kell. Remélem a két eszköz közötti kapcsolatot sikerült világosá tenni, illetve a korábbi pénzmosás elleni jogszabályok hibáit remélhetőleg most ki tudjuk javítani. Korábban óriási hibákat követtünk el, mely miatt a mai napig lelkismert furdalásom van, nem sikerült kiegyensúlyozott megoldást találnunk. Azt hiszem, hogy a mostani csomag jóval kiegyensúlyozottabb, egyszerre az állampolgári jogokat is figyelembe veszi, illetve a szervezet bűnözés elleni harcot is megerősíti. Egyre nehezebb eh, pénzt eh, elrejteni, eh, a bűnözőknek egyre nehezebb dolguk van, ugyanakkor a korábbi pénzmosás elleni jogszabályokban azt a hibát, hogy túlzott terhet aránytalanul nagy terhet róttunk a személyes adatok védelme terén éppen ezért nem jártunk el megfelelően. Remélhetőleg ezzel most ki tudjuk javítani a korábbi hibákat. Köszönjük Timothy és Judit, akik most csatlakoznak hozzánk. Háromkor fogunk erről szavazni a Libeelkon közösülésén itt a szomszédos ülésteremben. Jó, hogy az olasz elnökség végig előtt remélhetőleg le tudjuk zárni ezt a dossziét, rengeteg munkánk, időnk és energiánk fekszik ebben. Szeretném um, Tar hamlet uh, a választókörzetemből érkezett vendégeinket, akik ott ülnek a hátsó sorban. Üdvözlöm Önöket! We're going to begin our joint debate on counter-terrorism, de-radicalization and foreign... Nos, a következő napi rendi eh, pontunkra térjünk át. Január 21-én állapítottuk meg azt, hogy eh, <clears throat> eh, pontosan a terrorizmus elleni harcról, a deradikalizációról, illetve a kövödi harcosokról vitát kell rendeznünk, főként a párizsi történések után. Ez a nagyon terigában eh, kerül megrendezésre bel- és igazságügyi csúcs találkozó. Eh, szerettem volna, hogyha a legfontosabb szereplőket meghívjuk ehhez a vitához, mielőtt meghozzák a fontos döntéseket eh, Rigában mindenképpen véleményt kell nyilvánítanunk ez ügyben, és így a cidőzítés roppant fontos. Eszmecsere, tehát a következő napi rendi pont. Kit hallgatunk meg eh, elsőként? Zsüle eh, Körkhoffal, eh, terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátorával, aztán az Európai Bizottsággal, aztán Omar Ramadan következő központi eh, a radikalizálódás uniós információs központ központi titkárságának elnöke, illetve eh, az alapjogi ügynökség eh, és az adatvédelmi biztos képviseletében is hallgathatunk majd meg prezentációkat. A kollégák talán tudják, hogy Avra Mopulus biztos úr, és jó indoka van arra, hogy ma nem tud itt lenni, így tehát főigazgató úrral kell beírnünk, aki tőle telhető legjobb módon megpróbál beszámolni arról, hogy az Európai Tanácsülés előtt az Európai Bizottság mit tett ezen a téren, rögtön ezután kérdéseket is intézhetünk majd hozzá. Mivel szólít minket az idő, rögtön az Európai Bizottság képviseletében önnek adom meg a szót parancsolja. German. Köszönöm, elnök úr, és köszöntök mindenkit, tisztelt parlamenti képviselők. 20 nap telt el azon szörnyű cselekmények óta, amelyek a Charlie Hebdo szerkesztőségében történtek, és azt hiszem, hogy az elmúlt napokban számos intenzív ülést tartottunk arról, hogy hogyan reagálhatunk ezen szörnyűséges eseményekre. Gilles Kerkhoff és jó magam, már nem is tudom, hogy hány ülésen, hány találkozón voltunk együtt az elmúlt hetekben. A bizottság azonnal reagált. Reagált azáltal, hogy körültekintően megjegyezte, hogy most elérkezett a cselekvés pillanata. Úgy gondolom, hogy Juncker elnök úr szintén ennek fényében reagált az eseményeket követően, ugyanis sok minden történt, és láthattuk, hogy gyakran nagyon gyors a fellépés, ahelyett, hogy ez kimért és megfontolt lenne. Szeretném, szeretnék felvázolni néhány dolgot arról, hogy mit tettünk, hogyan kívánunk kimértem fellépni a Charlie hebdo történtek után, és ne felejtjük, hogy ez bizonyos értelemben egy támadás volt mindaz ellen, amit Európa képvisel. Önökhöz hasonlóan abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a párizsi felvonuláson jelen lehettem, és ott érezhető volt, hogy mennyire nyugodtak voltak az emberek, ugyanakkor eltökéltek, határozottak. Minden korosztály képviselve volt, és rendkívül méltóságteljes volt ez a felvonulás, ami során büszke voltam arra, hogy európai lehetek. A bevezetőmben talán érdemes volna felhívnom a figyelmet arra, hogy ma január 27-e van, Ma a holokausztról emlékezünk meg. Ma délután kerül sor a megemlékezés ünnepségére, és nagyon büszke vagyok arra, hogy Európa egésze nem idegen gyűlölettel vagy rasszizmusra reagált a január elejé eseményekre. Az igazság az, hogy úgy gondolom, hogy megfelelő módon elemeznünk kell a terrorizmus elleni küzdelem rendszerét, és intézkedéseket kell hoznunk. Úgy gondolom, hogy az első dolog, ami a figyelem középpontjába került, az az, hogy a létező dolgokat jobban hajthatjuk végre, és talán a forrásokat is jobban tudjuk mozgósítani a létező struktúrákon belül. Másodszorban, amit szintén tanulmányozunk, és ezt önökkel együtt fogjuk megtenni, az az, hogy vajon az összes jogszabály, az összes keret adott-e, biztosított-e vannak függőben levő javaslatok, amelyeket érdemes volna szemügyre vennünk. Meg fogom próbálni ezeket részletezni. És eh, a harmadik eh, dolog, amire törekszünk, az eh, a helyzet elemzése. Meg fogjuk próbálni elemezni azt, hogy hol milyen területeken kell fellépnünk, ahol még hiányoznak az eszközök, hiányzik a fellépés, a hiányosságokat próbáljuk beazonosítani, és eh, a Sábi Hebdo tulajdonképpen felhívta a figyelmet ennek fontosságára. Az események után egyértelmű volt, hogy a terrorizmus elleni küzdelem mindenek előtt egy nemzeti kérdés. Úgy gondolom, hogy nem kellene áltatnunk magunkat, azt állítva, hogy mindent az európai szinten kellene végrehajtanunk, hiszen egyértelmű, hogy a nemzeti fellépés szükséges. Ugyanakkor fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy hol tudunk egy európai hozzáadott értéket biztosítani, és azt is meg kell kérdeznünk magunktól, hogy bizonyos tendenciákat, amelyek nemzeti szintre kívánják áthelyezni a kérdések megoldását, hogyan tudjuk megelőzni. A miniszteri egyeztetéseket nem fogom teljességgel részletezni, hiszen ez a holnapi plenárisan is téma lesz, és az Európai Tanácsülésén is, de az érdemi kérdésekről szeretnék néhány szót szólni. 14 ponton szeretnék átfutni gyorsan, és aztán remélhetőleg kérdéseket is meg tudok válaszolni. 2011 óta megítélésem szerint egy meglehetősen jó és hasznos radikalizáció ellenes stratégiát hívtunk életre, majd Ramadan úr beszél önöknek a radikalizálódással kapcsolatos tudatosságnövelő hálózatról, a RAN hálózatról. Másodszorban a terrorizmus ellenes uniós koordinátorral együttműködve a tagállamok rendelkezésére bocsátottunk egy stratégiai kommunikációs és tanácsadó hálózatot, az EUSZKET hálózatot, amiről majd minden bizonyal hallhatnak. Továbbá felmerül az internete kapcsolatos általános helyzet. Ez a viták előterébe került most, manapság, és ami az internetek kapcsolatos kérdéseket illeti, azt mondanám, hogy fel kell tárni a, azt, hogy milyen fajta propaganda jelenik meg az interneten. És kérdés, hogy az Egyesült Királyságban hatályos gyakorlatokat életbe kell léptetnünk, már ami a szolgáltatók ellenőrzését illeti, el kell távolítanunk ugye ez, is, ez a vita is felmerült, hogy a különböző tartalmakat az internetről hogyan távolítsuk el. Úgy gondolom, hogy együtt sikeresen dolgoztunk ki jogszabályokat a gyermekpornográfiára vonatkozóan, de ennél sokkal nehezebb a fellépés a terrorizmus területén, úgyhogy az ezzel kapcsolatos megközelítés egy jogi megközelítés kell, hogy legyen. Create, ugye meg kell néznünk, hogy counter-narratíva létrehozása, egy terrorizmussal szembeni fellépés kidolgozása. Ezek azok a kérdések, amelyeket meg kell vitatnunk, és a negyedik pont ami úgy gondolom, hogy a bizottsági testület egyeztetése során is hangsúlyt kapott. Az integrációs stratégiánk sokkal nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, ez pedig számos egyéb területet is áthat nem csak a belügy és az igazságügy területén jelenik ez meg, hanem az oktatás, a kutatás, a szociális ügyek terén is rendkívül jelentős. Gondolkodnunk kell erről, és át kell gondolnunk azt, hogy milyenek az integrációs stratégiáink, és ezek működnek-e, illetve melyek a hiányosságaink. És aztán ugye ott vannak az úgynevezett maradványok a jogszabályalkotás terén, bár ez lehet, hogy nem a megfelelő kifejezés mindannyian dolgozunk annak érdekében, hogy az Europol és a CEPOL jogszabályait minél hamarabb el lehessen fogadni a csomag keretében, és együttműködünk Önökkel annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az EU-PNR javaslat összhangban legyen az adatvédelmi, az adatok megőrzésére vonatkozó bírósági ítélettel. Fel kell majd gyorsítanunk az adatvédelmi jogszabály, a rendelet és az irányelv meghozatalát, elfogadását, és folyik egy másik vita is, amelynek kapcsán nem szeretnék állást foglalni most, arra vonatkozóan, hogy a bírósági ítélet után szükség van-e az adatok megőrzésének átdolgozására. Ami a hiányosságokat, a beazonosított hiányosságokat illeti, kérdés, hogy a nemzeti jogszabályok terén az ENSZ biztonsági tanácsának terrorizmusa kapcsolatos állásfoglalait átültetjük-e, vagy inkább a 2002-es, 2008-as keret határozatokra kell támaszkodnunk. Vajon a Schengeni rendszer hatékonyan működik-e? Ami az ellenőrzéseket, a külső határok ellenőrzését illeti. Zsill és jó magam, jó ideje vitázunk erről, Felmerül, hogy a Schengeni Határ Ellenőrzési Kódex hatékonyan működik-e jelenlegi formájában, vagy szükség van-e jogalkotási változtatásokra. Véleményem szerint ez a kérdés még nem tisztázott. Ugyanígy körültekintően szemére kell vennünk a fegyverekre vonatkozó jogszabályokat is. Létezik eh, a főigazgatóságomon belül egy task force, amely a jogalkotási keretet eh, értékeli, és egyértelmű, hogy eh, ha megnézzük azt, hogy a lőfegyverek beszerzése hogyan történik, akkor bizony érdemes volna ezt is szemügyre vennünk. Elnök úr, az imént beszéltek a pénzmosásról, és a terrorizmus finanszírozása egyértelműen egy olyan kérdéskör, amelyet eh, minden bizonyal át kell vizsgálnunk. Ugyanígy, és attól tartok, hogy a Charlie Hebdo elleni támadások, valamint a Kóserbolt elleni támadása a 20. századra jellemző támadás. A terrorizmus egy komoly fenyegetést jelent az IT infrastruktúrákra és a kritikus infrastruktúrákra nézve, úgyhogy ezzel is foglalkoznunk kell. Ugyanígy meg kell vizsgáljuk azt is, hogy az Európai Unió szintjén az adatvédelmi szabályok és jogok tisztelmen tartása mellett hogyan tudjuk biztosítani a hírszerzési adatok jobb megosztását. Ez egy bonyolult vita, amely szorosan és egyértelműen kapcsolódik azon tárgyalásokhoz, amelyek a Europol rendelet kapcsán folynak most. És végezetül sajnálom, hogy messze túléptem az időkeretemet. A külügyminiszterek szintén egyeztettek a terrorizmus ellenes lehetséges fellépésekről. Egy eszmecserét már tartottak, azt hiszem, január 12-én, egy hétfői napon, februárban, 9-én, február 9-én egy további külügyi tanácsra kerül sor. A külügyminiszterek azt vizsgálják most, hogy mindenek előtt hogyan lehet a biztonságot, a biztonsági kérdéseket a nemzetközi párbeszédbe ötvözni, és hogyan lehet megerősíteni a az európai delegációkban a rendvédelmi szervek jelentőségét. Ezek azok a kérdések, amelyek most terítéken vannak. Remélem, hogy az elkövetkezendő napokban és hetekben az önökkel folytatott egyeztetés során majd megerősíthetjük azt, hogy milyen a konkrét menetrend, és amikor az Európai Biztonsági Stratégiáról beszélünk majd áprilisban, májusban remélhetőleg sokkal átfogóbb módon részletezhetjük azon fellépéseket, amelyek véleményünk szerint szükségesek. Tehát megint csak a bevezetőmhöz visszakanyarodva, és arra az iránymutatásra, amelyet a biztonság elnök adott fellépésre, cselekvésre van szükség, de nem elhamarkodott fellépésre. Uh, Köszönjük, Matthias. Nagyon érdekes eh, volt ezt hallani, hogy eh, mik azok a hiányosságok, amelyeket eh, még meg kell oldani. A kérdés az tehát, hogy az Európai Bizottság mikor készít konkrét listát arról, hogy a vitatott kérdésekről Schengen internet milyen fellépés várható. Nyilván a szördög a részletekben rejlik, mint mindig, a mi szakbizottságunk számára pedig, pedig nyilván ez a legfontosabb. Tehát amikor a kérdésekre válaszolsz, kérlek, hogy tartsd ezt észben, amikor Schengenről beszélünk, az internetről, most ez nekünk a mindennapi munkánk alapvető része, ezt mi jól ismerjük ezeket a témákat, és valóban a részletekre vagyunk kíváncsiak. Ami a végrehajtást, stb. illeti, az, az mind jó, de amikor arról beszéltél, hogy mik a, mik a hiányosságok, mik azok a szűz területek, vagy szürke területek, most ez az, ami igazán foglalkoztat bennünket. Holnap a plenárison fog a biztos majd beszédet tartani erről, de mm, már most Matthias Rüttétől is hallhatunk érdekes dolog, érdekes dolgokat. Kezdjük a néppárttal, Diaz de Meira úr az első hozzászóló parancsoljon. Going with coordinators first. És azt nyilván a koordinátorokkal kezdem. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt van nálam az a lista, amelyet önkért. Egy negyed óra alatt összeállítottam ma reggel. Ez ugye a terror szószedete, és ez mindenki számára ismert, közismert, úgyhogy ezzel nem árulok el újdonságot, gyorsan felolvasnám. Dzsihád, adoktrináció, radikalizálódás, harcosok, magányos farkasok, külső fellépés, belső stratégia, belső nemzeti stratégia, állandó korlátlan fenyegetés, fenyegetések, nemzeti hatáskör, együttműködés, hatékonyabb felhasználása az európai ügynökségeknek, PNR, több transatlanti együttműködés, másfajta terror, Törökország, Boko Haram, Assab, határellenőrzések, lőfegyverek és robbanószerek, TFTP, internet, az iszlamofóbia, hírszerzés szemben a megelőzéssel, elnyomás szemben a megelőzéssel. Ennyi lenne a rövid szószedet. A fenyegetettség állandó, az időben nem korlátozott, és felmerül egy, egy kételj, egy probléma. Nagyon tisztelem Zsilde Kerkhoff urat, rendkívüli mértékben tisztelem azt a munkát, amely végez, mert szerintem ez egy igen kemény munka. De nézze meg, hogy milyen kérdést intézek Kerkhoff úrhoz, csak hogy lássák azt, hogy miért vagyok tehetetlen, és miért vagyok rendkívül nyugtalan és szomorú. A kérdés felvetése előtt még azt szeretném a kollégáimnak elmondani, akik nem tudják, hogy én nagyon is jól tudom, hogy miről beszélek ugyanis eh, máskor, egy korábbi időszakban más hatáskörben dolgoztam, akkor, amikor Madridban 192 ember életét vesztette a terror következtében. Ezért eh, Kerkhoff úr, azt szeretném kérdezni öntől, hogy eh, milyen struktúrá belül végzi a munkáját, milyen struktúrával rendelkezik, milyen költségvetéssel rendelkezik a munkája elvégzéséhez, milyen forrásokat használ a munkája elvégzése céljából. És mit, illetve kiket koordinál Kerkhoff úr? amikor erre lehetőségem nyílik, de ez nem mindig van így, akkor elolvasom azt, amit ön a tanácsban nyilatkozik, és nagyon, nagyon, nagyon tisztelem, ugyanis tele van józanésszel az, amit ön elmond. Tele van felelősséggel. Ugyanakkor szeretném tudni, hogy milyen eszközökkel dolgozza ön ki ezeket a jelentéseket. Tisztelt kollégák! A fenyegetettség állandó jelleggel van most velünk, éppen ezért a megelőzés sokkal hatékonyabb kell, hogy legyen, és sokkal határozottabb kell, hogy legyen az elnyomás. Éppen ezért persze tiszteletben kell tartanunk ugye azon garanciákat, amelyeket Butarelli úr képvisel. Köszönöm. Yeah. Thanks, Mr. Diaz de Mera. I'll, I'll... Köszönjük Diaz de Mera úrnak. Azt hiszem, hogy de Kerkhoff úr feljegyzi ezt a kérdést, hiszen ő is kapott egyet. Kérem a kollégákat, hogy legyenek belátóak. Láthatják eh, a napirendből, hogy én minden hozzászóló után külön tesszük fel a kérdéseket, éppen azért, hogy elkülönüljenek egymást az kérdések. Tehát kérem, hogy aki Matthias eh, Rutéhoz eh, intézkérést, azt tegye, próbálja, próbálja meg eh, röviden feltenni kérdését Birgit Köszönöm szépen, elnök úr. Hálás vagyok az előttem szólóhoz, hogy említett olyan országokat, mint Nigéria vagy, vagy Szíria, mert ebből is látható, hogy mi Európában tulajdonképpen csak egy mellékes háború szintér vagyunk, ugyanis a fő konfliktusok, ahol igazából halálos áldozatokra kerül sor, ezek máshol zajlanak. Itt nem a muzulmánok és a keresztények között folyik a háború, hanem ez egy hatalomért folyó küzdelem. És ebben a küzdelemben ahol felmerül az is, hogy autoritár diktatórikus rendszerek vagy szabadságon alapuló demokráciák megtelepít, meg honosításáról legyen szó, ugye ez is felmerül. Említette Rütő úr, hogy ellenzi az akcionizmust, ő akciót, fellépést akar de alig, hogy csend lett egy kicsit a támadásokat követően, pont ez az akcionizmus vette a kezdetét. A média ugye említette azt a hosszú listát, amelyet ön, ön is említett, például a PNR adatok, vagy a szociális, a közösségi oldalak ellenőrzése, a kódolt információk. Számomra ez azonban egy óriási ellentmondás, már önmagában véve is említette, azt is, hogy először is elemzésre van szükség. Kérdezem én, hogy hol van valóban a hírszerzés információink terén a hiányosságok halmaza. Eddig nem láttam olyan jelentést, amely tartalmazta volna ezt az elemzést, ezt a helyzetképet. Ugyanakkor most minél gyorsabban új megfigyelési mechanizmusokat akarunk életbe léptetni. A kérdés az, hogy a különböző intézkedésekre szükség van-e, ezeket kritikusan meg kell vizsgálnunk annak fényében, hogy a jelenlegi helyzetben ez vajon hasznos-e. És ezt épp a franciaországi támadások kapcsán nem, nem látom. Ugyanis a tettesekkel kapcsolatban már korábban is sok információ rendelkezésre állt, tehát egy beható elemzésre van szükségünk. És sajnos sem az úgynevezett normális bűn, bűnözés, a rablás vagy a gyilkosság esetén nem tudunk százszázalékos biztonságot szavatolni, és ugyanez sajnos elmondható a terrorizmus kapcsán is. Ennek ellenére Ugyanakkor szükséges lehet az, hogy felülvizsgáljuk az intézkedéseinket, és adott esetben újakat vezessünk be. De nagyon hasznos lennék, hogyha először azt tennénk, ami a tanács jelentéséből is egyértelműen kiderül. Milyen lehetőségeink vannak egyáltalán már most? Halljuk, hallottuk az elmúlt napokban, hogy számos olyan intézkedés, amely a biztonságot kell, hogy szavatolja, nem hatékony, vagy nem elég hatékony. Olyat is hallottunk, hogy vannak bizonyos biztonsági űrök, vagy hiányosságok, mert a hatóságok, vagy a tagállamok a hírszerzési ismereteiket nem osztják meg másokkal. Tehát ha itt, ezen a területen tudnánk egy kicsit jobban teljesíteni, akkor egy konkrét alapot teremthetnénk a tényekre támaszkodva, és nem az érzelmek alapján tudnánk majd megállapítani, hogy hol vannak az igazi hiányosságok de szerintem először az első lépést kell megtenni a második előtt, ezért örülnék annak, hogyha valóban akcióra törekednénk, de nem akcionizmusra, tehát először elemeznénk a helyzetet, hogy ez a fajta akcionizmus, amely aztán a végén korlátozza a jogokat, és mégsem garantálja a biztonságot, ez elkerülhető legyen. A többiek majd nyilván beszélnek majd a megelőzésről és a deradikalizációról. Szerintem az eddiginél alaposabban kell arról is beszélnünk, hogy a szociális biztonság és az integráció nem-e az európai radikalizálódás egy eleme, mert erről eddig nem hallottam eleget. Köszönjük Birgitnek. hát ha a kollégák úgy tűnik, hogy nem nagyon akarják tartani magukat az időhöz, próbálok valami megoldást kitalálni. Az ECR frakció nevében Kirk Hope úr következik, parancsolj Cimeti. Köszönöm, elnök úr. Párizs ébresztő volt mindenkinek, de nagyon sokan ebben a szakbizottságban azt hiszem, hogy nem szundikáltunk nem szendelegtünk, hanem folyamatosan éberek voltunk. Két eleme van ennek a területnek, amelyet itt bevezetett, és ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy a bűnözők és terroristák egyre jobban fel tudják használni a tudományos felfedezéseket és a technológiát. Gondoljunk a kiberbűnözésre, a biológiai, akár a nukleáris terrorizmusra. És bizony, el kell, hogy mondjam, hogy néha azt az állam támogatja, néha nem, visszagondolok a londoni támadásokra, amelyek magánszemélyeket érintettek, de más városokra is gondolhatnék, Párizsra és így tovább, és ez nagyon aggasztó. Az idő sajnos nem a mi oldalunkon áll. Amikor ennek az éremnek a másik oldalát megnézzük, ugye a titkosszolgálatok munkája, az info, hírszerzés és ennek, ezeknek az információknak a felhasználása az EU-n belül az EU állampolgárok védelmére. Hát tulajdonképpen ugye elmondta, hogy több intézkedés van, amely maradék intézkedés. Én a PNR jelentésemet nem maradéknak tekintem, hanem valami nagyon kritikus fontosságú jelentésnek. És tudom, hogy a bizottságnak ez érdeke, a párizsi események után még inkább az érdeke, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát itt van, a parlament szemszögéből mondom ezt, itt van a jelentés, megvan. A bizottság eredeti jelentésétől, vagy eredeti javaslatától ez nagyon eltér, és több kollégának voltak agályai. Például az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. Én a tőlem telhető jobbat megtettem, hogy javítsak ezen. Február 4-én meghallgatást, ezt gondolom ezt önök is tudják, nem csak a szakértők számára szervezzük ezt, akik ismerik a PNR rekordok kérdését, hanem bárki eljöhet, a bizottsági kollégák is. Üdvözlöm a bizottság javaslatait és a segítségét abban, hogy ezt a témát hamar, hamarabb lezárjuk. Nem kapkodásról van itt szó, Három év munkát végeztünk már, el kell, hogy mondjam önnek. És nagyon fontos kérdésről van szó, sok minden bizonyította ezt. És a kollégák, akik további bizonyítékokat akarnak, kérem, hogy jöjjenek el február 4-én, és meghallgatják, hogy mi a mondani valónk. Én együttműködöm a bizottsággal, de el kell, hogy mondjam, hogy ennek a parlamentnek a történetében mindig megfigyelhető volt, hogy az ilyen témákat mindig arányosan, mértékletesen kezeltük. Mindenkit a proporcionalitás foglalkoztat, engem is, mint előadót. De én abban egészen biztos vagyok, hogy ez a javaslat a megfelelő formájában nagyon komolyan segítené a mostani helyzetet, hiszen azt látjuk, hogy a saját intézményeink, az életmódunk, intézményeinket és életmódunkat érik támadások Európában, és én erre kész vagyok, hogy ezt megvédjem. Köszönöm szépen, Kölkhop úr, mondja az elnök úr, megvan a megoldás. Diaz de Mera és Fajon asszony javaslatára ők nagyon kedvesen megengedték az önök engedélyével, hogy a következő napi rendi pontot, az intelligens határokat e, elhalasszuk, és akkor így lesz még időnk. Nem kell senkinek a hozzászólási idejét korlátoznom, hiszen tudom, hogy nagyon fontos ez a téma, és mások is szeretnének kérdéseket feltenni. Tehát akkor formálisan azért meg kell kérdeznem a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e az így módosított napi rendel, tehát így akkor több időnk lehet, jó? Köszönöm szépen Fajon asszonynak még egyszer, és Diaz de Merra úrnak is. Nagyon köszönöm ezt a rugalmasságot. Feltesszük újra az intelligens határok témáját majd a napi rendre, amint csak lehetséges a lehető leghamarabb időpontban. És köszönöm, hogy ennyire kedvesek voltak, és így több időt biztosítottak nekünk. Kérek mindenkit, hogy ne éljenek vissza ezzel a lehetőséggel. Azért ez a kis idő az a, azt teszi lehetővé, hogy mindenki szóhoz jusson. Most tehát az ALDE koordinátoraként Szofi Intvelt következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Bevezetőként, bevezető megjegyzésként hadd mondjam el a következőket. Tegnap este részt vettem egy rendezvényen, amely a Guantanamo napló bemutatója volt. Az egyik rab írta ezt, és itt beszéltünk Guantanamo-ról és arról, hogy hogyan vezetett ez a jelentéshez, és így tovább. És ezzel kapcsolatban mondom, hogy helyesen kell, megfelelően kell lépnünk. Sokszor hibázunk hirtelen, kapkodva, a fejünket elvesztve cselekszünk, és megfeledkezünk arról, hogy kit és mit akarunk megvédeni. Nem csak az állampolgáraink életét, hanem a szabad és demokratikus társadalmakat, amelyekben élünk, ezeket is meg akarjuk védeni. És sokszor, nagyon sokszor előfordult, hogy nem helyesen cselekedtünk, nem tudtuk ezt elérni. Én mindig nyitott vagyok arra, hogy újabb intézkedésekről vitázzunk, hogyha szükség van ezekre. De azért a bizottságot szeretném emlékeztetni arra, hogy ez a ház 2011-ben állásfoglalást fogadott el, amelyben azt kérte, hogy a terrorizmus ellenes politikát részletesen értékeljék ki. Hát hol van ez a kiértékelés? olyan sok eszközt hoztunk már létre, és nem tudjuk, hogy ezek az eszközök mennyire hatékonyak. Én például nagyon szívesen látnék egy értékelést arról, hogy ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtása milyen, ezek hogy működnek. Például az adatvisszatartásról szóló irányelv, amelyet ugye a bíróság függesztett most fel. A tagállamok nagyon-nagyon határozottan próbálták ezt az intézkedést elfogadtatni, és aztán nem hagyják végre. Tehát én szeretnék egy táblázatot 2001 óta elfogadott intézkedésekről, és ezeknek a végrehajtásáról. Szeretnék egy kiértékelést látni. És azt is szeretném látni, hogy mennyire hatékonyak ezek az intézkedések. Egy értékelést kérnék erről. Az állampolgároknak komoly kérdései vannak. Felteszik a kérdést, hogy hogy lehetséges, hogy például Párizs esében. Brüsszel, Toulouse, Mumbai, Boston, London és egyéb ügyek esetében hogy lehetséges az, hogy az elkövetőket már ismerték a titkosszolgálatok korábban is? Hogy lehetséges, hogy az az információ nem jutott el a megfelelő személyhez, a megfelelő asztalra, a megfelelő időben? Ezekre a kérdésekre választ kell adnunk, mielőtt még egy újabb és egy újabb és egy újabb intézkedésről kezdenénk el tárgyalni. Önök most arról beszélnek, hogy a titkosítást tiltsuk be. Hát én nem vagyok hajlandó erről szavazni, azon állampolgárok nevében, akik rám szavaztak a választásokon. Én nem vagyok hajlandó a szabadságunkat és az ő jogaikat eladni, ha csak nem tudom, hogy milyen biztonságot és mit kapunk ezért cserébe. Rengeteg javaslat van az asztalon, vagy még rákerül erre az asztalra, ezekről ne tárgyaljunk addig, amíg az eddigieknek az értékelése nincs meg. A bizottság tartozik ezzel mindenkinek, az állampolgároknak nem utolsó sorban. És végül pedig Rütös úr, hát nagyon örülök, hogyha az EU-PNR rekordokról beszélünk, akkor annak, amit elmondott, hogy az adat visszatartási bírósági ítélettel meg konform legyen, és örülök annak is, hogy a csomagot egy kicsit felgyorsítjuk. Nagyon fontos lépés ez, amit a bizottság megtett. Végül szeretném a bizottság javaslatait hallani nem csak az adatok gyűjtéséről és az információ gyűjtéséről, hanem arról is, hogy ezeket hogy osztják meg. És még egy picit többet szeretnék tudni arról is, hogy milyen jogi kereteket és jogi garanciákat, illetve felügyeleti mechanizmusokat kíván a bizottság létrehozni, mert minden, amit az elmúlt években tettünk, komoly hiányosságokat mutat ezeken a területeken. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Kedves kollégák, most kaptunk egy picit több időt, de az az igazság, hogy nem lehetünk túlságosan lazák, ebben mindenki legyen szigorú önmagához. Kornélia. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a párizsi események eh, valóban katasztrofálisak, és hogyha megnézzük, hogy ez mekkora eh, kárt idézett elő, akkor eh, úgy gondolom, hogy valóban hosszadalmasan el kell gondolkoznunk ezen, és fel kell tennünk a kérdést, hogy mi lehet erre a megfelelő válasz. Számomra a probléma az, hogy amikor elgondolkodunk a megfelelő válaszokon, Nos, erre nem került sor. Ez egy kicsit olyan, mintha semmit sem tanulnánk abból, amit történt. A szeptember 11-ei vagy más terrortámadásokból sem vontuk le a tanulságot. Meg kell nézzük, hogy most mi a helyes intézkedés, hogyan tudunk úgy választ adni, hogy ezzel ne egyidejűleg azt a választ adjuk, hogy a szabadságokat korlátozzuk. Minden egyes válasz a szabadságjogok korlátozásával kapcsolódik össze, ami aztán mindenkit sújt. Úgy gondolom, hogyha mindent előveszünk, amit korábban elő akartunk venni, akkor ezzel igazából nem léphetünk előre. Önkényes ez a fellépés, anélkül, hogy a lényeget elemeznénk. Tényleg az-e a szándékuk, vagy egyáltalán értékelték-e valaha a létező eszközöket a terrorizmussal szembeni küzdelem szempontjából? Megpróbálták ezeket hatékonyabbá tenni, hát ez kell, hogy legyen az első lépés. Milyen intézkedések vannak a kezemben, hogyan járok el ezekkel, és hogyan lehetne ezeket hatékonyabban felhasználni? Ez olyas valami lenne, amivel az egész folyamatot el kellene kezdenünk, és én ezt hiányolom. Aztán a második kérdés a javaslatok. Ugye David Cameron azt javasolta, hogy gyakorlatilag ne legyen olyan kommunikáció, amelyet mi nem tudunk ellenőrizni, elolvasni. A válasz a párizsi eseményekre most az lesz, hogy a titkosítási technikákat feltörik, tehát hogy a kommunikációt szabaddá teszik. Az ezzel kapcsolatos jogokat pedig ezeket ignoráljuk? Ha ez egy járható út lenne önök szerint, ezt Németországban elkerül, elképzelhetetlennek tartom. Számukra ez elfogadhatatlan lenne. És akkor ott van a PNR. Mégis Párizsban ki tudta volna a PNR adatok felhasználásával megakadályozni az eseményeket. Ez nem logikus. És igazából nem akarok fejthajtani ezen logika előtt. Miért nem eh, tesszük fel azt a kérdést, hogy hogyan lépjünk fel a terrorral szemben? Nem ott kellene mm, lépéseket tennünk, ahol a terror eh, zajlik. Jártam Észak-Irakban. Ott eh, nem csak katonai kérdésekről van szó, hanem a civilek támogatásáról, a menekültek támogatásáról azon embereket kell támogatni, akik a terrorövezetekből visszajönnek, őket kellene elővennünk. Ezek is olyan kérdések, amelyeket meg kellene válaszolnunk. Hogyan tudjuk elkerülni a terrorizmus finanszírozását? Mégis miért nem beszél senki Tür- Törökországról, aki támogatja a terroristákat, vagy Szaudarábiáról, amely ország fegyverekkel látja el a terroristákat? Hát ezekről a kérdésekről kellene megállapodnunk. Beszélnünk kell arról, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk visszatartani attól, hogy dzsihadistákká váljanak a tagállamokban Számos program fut most Németországban, máshol is ilyen kérdésekről kellene beszélni. És aztán mit teszünk az integráció terén, mi az, amit elrontunk, mert valamit elrontunk a tagállamokban az integráció kapcsán. Olyan emberekről van ugye szó, akik hozzánk jönnek, és ha ezeket a kérdéseket nem válaszoljuk meg, akkor a terrorizmus elleni küzdelemben nem tudunk előrelépni. Thank you. Next is a uh, Köszönjük. Judith Sargentini a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Sophie több példát hozott arra, hogy ismerték a titkos szolgálatok az elkövetőket. Saddam Mohammed Bey 2040 ben Teofan Hokot ölte meg. Nos, én Amsterdami vagyok. A az önkormányzat képviselőtestet tagja ként dolgoztam, akkor az elmúlt pár napban olyan, mintha erős déjavű érzésem van, tíz évvel ezelőtti javaslatok kerülnek a felszíne újra és újra. Ami a deradikalizációt illeti, én ezt nagyon ötletnek tartom. De 2004 óta mi történt, amikor a nagy deradikalizációs programokat elindítottuk, és aztán valahogy eltűntek a sűjesztőben később milyen intézkedésekkel lehet az emberi biztonság érzetét növelni. Nos, megkaptuk ezt a dokumentumot furcsa utokon, amelyeket január 17-én a Kosszívon tárgyaltak. A tanács belső biztonsággal foglalkozó bizottsága ez. Nos, ebben azt olvashatjuk, hogy a tagállamok igazából nem cserélnek egymással információt. az Európol azon adatai, amelyek a veszélyes emberekre vonatkoznak, négy tagállamtól érkeznek. A többi tagállam egyszerűen ilyen információval nem jártja el az Európolt. <clears throat> Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság erről is beszélne, mert itt nagyon sokat lehetne javítani a helyzetem. Azt is szeretném hallani a bizottságtól, hogy amikor a tanács meghívja önöket, például a COSI dokumentumban azt olvashatjuk, hogy arra kéri fel önöket a tanács, hogy vizsgálják meg, hogy hogyan lehet a Snowden ügy következtében alacsonyabb szintű titkosítással rendelkező dokumentumokat. Mit tud erre ön mondani? Timmermans úrtól is hallhattuk a múlt héten, mindenhol olvashatjuk, ön is beszélt arról, hogy az utasadatok, utas nyilvántartás mennyire fontos, de az adatmegőrzési tárolási szabályoknak megfelelően. Ez mit jelent? Hát ez kevés. Ez pontosabban mit jelent? Hetek óta halljuk ezt. Ez pontosan mit jelent, magyarázza el utasadatok gyűjtése az adatmegőrzési szabályok szerint. Ezt én egyszerűen nem értem, hogy ezen mit érthenek, mit érthetnek. Lássuk a következőt, Schengen. Hát bizony Schengennel kapcsolatban is azt hallom, hogy át kell gondolnunk ezt a Schengen dolgot. Ezek uniós állampolgárok európai útlevéllel, akik nem is tagállamok között utaznak, mégis komoly kárt okozhatnak. A Schengen hogyan tudja megnehezíteni számukra, hogy az unió külső és belső határait átlépjék. Ez tényleg segít nekünk? Kérem, mondja el. Köszönöm Laura Ferrara az FDD nevében. Grazie Presidente, buongiorno. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, Beude úr. Hát a tények, igen, eh, ahogy a párizsi eseményekkel kapcsolatos tények is elgondolkodtatóak, eh, és gyakran az élotoleranciához vezetnek, és gyakran az alapvető szabadságjogaink, eh, emberi jogok kerülnek itt a figyelem középpontjába. Hát azért paradox lenne, hogyha oda kerülnénk, hogy a mozgásszabadságunk, a véleménynyilvánítás szabadsága, a személyes adatok védelme sérülne, az, hogy jogunk van a saját hitünkhöz, a szabadság sérülne, csak azért, hogy nagyobb legyen a biztonság. Tehát nagyon nehéz ez a feladat, és még nehezebb ezt az egészet kiegyensúlyozni, ugye a két különböző érdeket és jogot. Az egyik a biztonság, a másik pedig az alapvető szabadságjogok védelme hallottunk arról, hogy ugye rövid távon és hosszú távon milyen intézkedésekre van szükség. Hát nyilván véleményünk szerint a rövid távon jobb együttműködésre van szükség a rendőri erők között, és itt leginkább az információ cserére gondolok, és az olasz példát hoznám fel, ugye néhány nappal ezelőtt a francia határon a történtekről az olasz hatóságok nem tudtak semmit egészen az utolsó pillanatig, tehát nyilvánvaló, hogy javítani kell a rendőrjelő közötti együttműködést és az információcserét, hogy tájékozottak legyenek a hatóságok mindenütt. Aztán gyakorlatilag a, a tájékoztatás, a, a, az információadás, a tudatosságnövelés, és fontos, hogy ezt erősítsük. Vannak már eszközök, amelyek a rendelkezésünkre állnak, és az alapvető szabadságjogokat tüntessük fel az erősségeinkként. Az internet is fantasztikus eszköz lehet az információ szabad áramlására, a véleménycserére, és így tovább. Hát gyakorlatilag a nagyobb biztonság, az ellenőrzések is megvalósíthatók, de nem kell megkockáztatni azt, hogy az állampolgárok elveszik annak a lehetőségét, hogy információt cseréljenek egymással. Inkább tulajdonképpen csak nagyobb, szigorúbb ellenőrzésre van szó, szóval mondjuk a párhuzamos hálózatokon, a TOR és egyéb kommunikációs, anonim kommunikációs rendszereken vagy a fekete piacok, ahol kábítószerek, fegyverek cserélnek gazdát, itt van szigorúbb ellenőrzésre szükség az anonim paralel rendszereken, és így nem fosztjuk meg az állampolgárokat a, a saját szabadságjogaiktól, és mégis tudunk üzeni a terrorizmus ellen. Itt szeretnék föltenni egy kérdést, illetve egy információt szeretnék kapni. Tehát ugye beszélt informá- intézkedésekről, a elemzésekről. Nem tudom, hogy ezek megfelelőek-e ahhoz, hogy valóban biztos információkat kapjunk, mikor zárul le ez az elemzés, és melyek lesznek azok a lépések, amelyeket a bizottság ezután meg kíván tenni. Köszönöm. Um, uh, Köszönöm. Matthias Rütével egyeztetve azt kell, hogy mondjam, hogy mivel nagyon sokan szeretnének hozzászólni, gyakorlatilag minden jelenlévő képviselő igen. Tehát mindenki, aki jelen van, szeretne hozzászólni. Két útja és módja van ennek. Hogyha mindenki tudja tartani az egy-két perces hozzászólási időt, akkor beleférünk időben. Ha nem, akkor a többi meghívott előadónkkal kapcsolatban ez nem lesz korrekt. Diaz de Meira és Fájon asszony már így is nagyon kedves volt, hogy hagyta, hogy elhalasszuk az ő napi rendi pontjukat. Figyelembe kell mindezt venni. Ha mindenki két-három-négy percet beszél, akkor vége nem fogunk időben beleférni. De Kirchhoff úr, legutóbb is belefolytattuk a szót. Jó, persze most mindenki bólogat, de mondját, kömeg a kollégák, hogy kép, tudjuk tartani az egy-két percet? Igen, igent akarok, hangos igent akarok ha, ha, eh, eh, hallgatni. Mindenki, mindenki eh, el tudja ezt fogadni. A németeket, németeket meg se kérdezem. Jó, egy-két perc, tartsuk magunkat ehhez. És az Európai Bizottsághoz kell intézni a kérdéseket, hiszen mégiscsak azért van itt Rüte úr, hogy erről beszéljen Dati asszony elsőként. Merci, monsieur le président, monsieur le directeur. D'abord, Köszönöm. Nagyon érdekes volt a prezentációt hallgatni. A párizsi tragikus eseményekről is beszélt. Európa egészét érő támadások, értéktámadások, a kollégák jó néhány példát hoztak erre, hogy minden esetben ismerték ezeket az elkövetőket a, a hatóságok. Nos, nyilván az aktuális téma, aktualitások miatt sűrűs a felépésünk. A kérdésem a következő. A tragikus események alapvetően 20 vagy 21. századi események internet Schengen, utasadatok, dzsihadisták, és itt tovább problémákat felsorolta. Nagyon jól sorolta fel ezeket a konkrét veszélyeket, ugye, ahogy a kollégák is végső soron még folyik a gondolkodás, még, még gondolkodnak azon, hogy mit kell tenni. De hát hol van a fellépés, hol van a menetrend, hogy mikor mit fognak tenni Sajátos módon tudjuk, hogy ilyen tragikus események tükrében sürgős a felépés. A kérdés igazából az, hogy a, ma az igazi kérdés az, nem az, hogy lesznek terrorista cselekmények, hanem az, hogy mikor és hol fognak ezek megtörténni. Hogyan tudjuk ezeket megelőzni, ezt kell nekünk tudnunk, ez a mi felelősségünk. Az Európai Bizottságnak óriási a felelőssége, éppen ezért valamit tenniük kell, reagálniuk kell erre a veszélyre. Mi a menetrend, mik a konkrét hatékony felépések, amelyeket meghoznak és meghoztak, és Sophie Network kérdése reagálva, hogyan látják, hol vannak az elemzések, hol vannak az eszközök, amelyeket már évekkel ezelőtt elfogadtunk, megszevasztunk. Az európai polgárok erre várnak választ. Köszönöm. Okay, next is Joseph Weidenhoser. Joseph. Joseph Weidenhoser a következő. Uh, Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni önnek az egyértelmű helyzet értékelését. Nagyon higgadtak, higgadtan nyilatkozott, ami azt hiszem, hogy rendkívül fontos. Egyébként teljes mértékben egyetértek önnel abban a tekintetben, hogy akcióra van szükségünk, nem pedig akcionizmusra. Mindig az a benyomásom a vita kapcsán, hogy vannak olyan potyautasok, akik kérnek ezt, azt, amit eddig nem kaptak meg, ugye páncélozott helikoptereket, stb. Aztán van, aki a PNR szabályozást nem tudta keresztül vinni, akkor most próbálja ezt meg. Vannak olyanok, akik az Európai Parlament határozatait például az adatvédelemmel kapcsolatban most szeretnék felhígítani. Nem ilyen opportunizmusra van szükségünk most a vitában, hanem egy tisztességes higgadt helyzet értékelésre. Meg kell próbálnunk úgy megközelíteni a problémákat, hogy aztán meg tudjuk oldani őket. Köszönöm egyébként az első mondatát is, ami a vitában eddig nem merült fel. Ugye említette, hogy hogy tudnánk a létező dolgokat jobban végrehajtani. Ez is egy nagyon fontos üzenet, az eddigi fenyegetések ellenére képesek voltunk eddig Belgiumban is megbírkozni mindezzel. Ennek ellenére szükségünk van fellépésekre, most nincs idő hogy arra, hogy részleteznem, amit szeretnék, de volna a bevezetőivel kapcsolatban két megjegyzésem. Az Európa jelentés kapcsán álnyék jelentéstevő vagyok, említette az Európa szabályozása kapcsolatos maradványokat, ez az, ami érdekelne. Másodszorban pedig ugye a lőfegyverek szabályozásáról beszélt. Ez is fontos számomra, hiszen a párizsi terroristák itt a Gardumidi pályaudvaron Belgiumban szerezték be a fegyvereiket, úgyhogy jó lenne tudni, hogy egy ilyen határon átnyúló felépéseket hogyan tudjuk megelőzni. Thank you, Joseph. Next is Mr. Dupré. Gerard. Gerard Dupré következik. Uh, merci, Monsieur le Président. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Nagyon gyorsan. Főigazgató úr azt mondta, hogy uh, határozott felépésre van szükség, ezzel egyetértek én is. Valóban demokráciában élünk, ennek így is kell maradnia, ugyanakkor ehhez hatékonyan kell reagálnunk ezekre a kívásokra. Arányos és hatásos, ez kell, hogy legyen a két kulcs szó. Azt is említette, hogy 2011 óta egy hatékony stratégiát hajtottunk végre a radikalizáció ellen. Ez rettenetesen meglepett hogy milyen jelzőszámokon alapul az a megállapítás, hogy hatékony ez a deradikalizációs stratégia. Nekünk más a benyomásunk. Rengeteg Irak, Irakban és Szíriában nem egy, nem kettő európai állampolgár harcol, tehát miért gondolja, hogy ez hatékony vagy hatásos volt? Az európai utasadat szabályozása az Európai Bíróság esetjogának megfelel, tehát ez egy alapvetően elfogadható kezdeményezés. Arról is beszélt, hogy a lőfegyverekre vonatkozó jogszabályokra szükség van. Nos, ez, de a tisztességes állampolgároktól teljesen eltérő módon szerzik be a fegyvereiket a terroristák, tehát így az, a tisztességes emberek, a polgárok életét megnehezítjük, a terroristák ellen pedig nem tudunk fellapni. A schengen kapcsolatban pedig mit kell javítani? Három kérdés. Ön szerint az normális, hogy a SIS-2 működése során már életben van, a tagállamok mégis teljesen önállóan döntek el, hogy a Schengen információs rendszerekben milyen információt juttatnak az Európolhoz, vagy sem. Elhagyó embereket hát miért, miért kell figyelni? Azt kell figyelni, hogy ki jön, ki érkezik az Európai Unióba. Van egy minimális ellenőrzés, amit el kell végezni kilépéskor, belépéskor. Tehát mit fogunk tenni? Ugyanez a helyzet a kiskorúakkal akik elhagyták az Uniót, aztán visszajönnek, elhagyhatják az Európai Uniót szülői jóváhagyás vagy engedély nélkül, ennek kötelező erősen beszélt hálózatokkal, Facebookkal, az interneten dolgoznak, hogy milyen intézkedéseket hozhatunk például az ellen, hogy a szociális hálózatokon ne használhassak ellenünk, ezt persze hatékonyan, arányosan és demokratikusan. Uh, next is uh, Mrs. Rosenberg. Rosenberg asszony. Mrs. Rosenberg? She left, okay. Uh, Rosenberg asszonynak mennie kellett, hala ahó kollega please. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Rutte. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát azok az események, olyan, az olyan események, mint a a csát képezik csak. A média is, és a hatóságok is közé tették, hogy a legnépszerűbb mecsetek, iskolák és egyéb muzulmán intézmények a legtöbb tagállamban fanatikusok ellenőrzés alatt állnak, vagy legalábbis beszivárogtak oda a fanatikusok. Én a gyűlölet keltőkre, a szélsőséges antiszemita, nyugatellenes információra gondolok, szórólapokra és italba, melyek itt Szerintem, hogy logikus következménye mindennek az iszlám, iszlám fajta értelmezésének a, a radikális reakció és az erőszak, akkor is, hogyha mi nem nagyon vagyunk hajlandóak ezt beismerni. Teljesen mindegy, hogy milyen felügyeleti és vizsgálati rendszereket helyezünk vagy léptetünk életbe, nem tudjuk az összes ügynököt megakadályozni. Nagyon-nagyon oda kell figyelni a dzsihadizmusra amely ezeket az embereket kitermeli magából. A fegyverekre vonatkozó ellenőrzést is említette. Tudna egy kicsit konkrétabban beszélni erről? Tehát az illegális fegyverekről van szó, vagy pedig a teljesen legálisan viselt fegyvereknél. Tehát azok a férfiak, akik a párizsi támadást elkövették, olyan fegyvereket használtak, amelyeket lehetetlen lett volna beszerezni legális úton az EU bármely tagállamában. Köszönöm szépen, Cecil parancsolj. Sikon. Cecil nincs itt. Akkor... Tanya Fajon sincs itt. Revoltáron következik. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az, hogy ilyen sokan itt vagyunk ma délőtt, az jól mutatja, hogy készen vagyunk mindent megtalálnak érdekében, hogy terüstákkal szemben megvédjük az európai polgárokat. Több utat, útról is beszéltünk, az európai ö, utas adatnyilvántartás nyilván hasznos ö, eszköze annak, hogy a potenciális dzsihadistákat kiszerjük. E, a 28 tagállam által nyújtott utasadatok begyűjtése az persze az személyszabadságjog tiszteletben tartása mellett kell, hogy történjen. Főigazgató úr ugyanakkor felhívom a figyelmét arra, hogy nem szabad túragálni dolgokat, nem szabad, hogy az érzelmeink vezéreljenek bennünket. Ahogy azt Avramopoulos úr is elismerte, az Európai Bizottság eredeti javaslatán van javítani való annak érdekében, hogy az emberi jogokat tisztában tartsak, főként a személyes adatok védelmét, illetve a magánélet védelmét. Az utas adatok nyilvántartása az adatvédelmi csomag egyik eleme, erről beszélt, nos, ehhez gratulálok ennek, örülök, hogy ezt így látja nagyon fontos, hogy minden európai jogi eszköz esetében nagyobb tiszteletes teremtsünk, hogy lássuk, hogy valóban arányos-e a felépés a terroristák ellen. Timmermans úr utasadatokkal kapcsolatban azt mondta, hogy visszavonja esetleg az Európai Bizottság javaslatát, hogyha a tanács és a nem tud megállapodásra jutni. Önszint ez elképzelhető, illetve az adatvédelmi ügynökségre vonatkozó Avramopoulos úr által felvetett gondolatról mit szól. Um, uh, Köszönöm szépen, Tomás Sitovszki következik. Parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szívem szerint megtiltanék négy kifejezést. Jobban együtt fogunk működni, jobban cserélünk majd információt, a titkosszolgálatok együtt fognak működni, és több ellenőrzés lesz. Ha ezeket a kifejezéseket senki nem mondhatja ki, akkor rájövünk, hogy tulajdonképpen most sem mondott senki semmi újat. Elolvastam ezt a dokumentumot, elolvastam a stratégiát. Mi ebben az újdonság? Az összes szó elhangzott már bármilyen más támadás után beírhattuk volna ugyanezeket a szavakat, mint ami meg is történt szeptember, a szeptember 11-i támadások után, semmi újdonság. Olyan, mintha valaki az egyetemen, egy hallgató megírt volna egy dolgozatot. Semmi új nincs benne, amire építhetnénk. Én másra számítottam, arra számítottam, hogy egy világos stratégiát fogunk itt megvitatni, amely az elkövetkezendő évekről szól, a jövőről, és amely pszichológiai alapelveken nyugszik. Nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy a terroristák a terrorista támadásokat el szeparált csoportok követik el, amelyeket nagyon nehéz ellenőrizni. És ne hazudjunk magunknak, nem leszünk képesek arra, hogy az összes hálózatot ellenőrzésünk alatt tartsuk. Minden nap 300 új kommunikációs szoftvert készítenek el. Úgyhogy ezt lehetetlen ellenőrzés alatt tartani. Én kérdezem a bizottságtól, hogy az információcsere mikor kezd el működni. Érdekelnének engem a határidők, és az is, hogyha az ilyen stratégiákat megkapjuk a jövőben, akkor mikor, milyen határidővel, és kinek pontosan mi lesz a felelősség és a feladata. Csak így tudunk hatékonyabban együttműködni. Köszönöm. Köszönöm. Kinigi asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, én nagyon röviden szerettem volna csak szólni, azért, mert itt az elhangzott dolgok között hallottam azt is, hogy a terrorizmus nemzeti kérdés, amelyre az Európai, amelyhez az Európai Unió mondjuk a megoldásához hozzá tud járulni. Hát én azzal egyetértek, hogy valóban egy nemzeti kérdés is, de ma nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy ez egy határokon átnyúló jelenség. Nem régiben hallottuk az egyik hozzászólótól, hogy az egyik országban felhasznált fegyvereket egy másikból hozzák például. Tehát szerintem Európának ezt a témát kezelni kell, nem csak a sürgősségi esetekben, meg az adatvédelem, és így tovább, hogy aztán ugye hibákat elkövetni, amelyeket utána a bíróság javít ki, hanem másképpen kellene eljárni, mi van a prevencióval, a megelőzéssel. Erről kellene beszélnünk többet. Nagyon jól tudjuk, hogy az üzenetek gyakran az interneten jutnak el az érintettekhez, az elkövetőkhöz. Tudjuk, hogy nagyon nehéz ezeket ellenőrizni, de például egy ilyen kérdésnek prioritást kellene élvezni, ezt meg kéne vitatnunk, és ami a szívemhez még közel áll, be is fogom fejezni ezzel, mert tudom, hogy kevés az idő, a kiskorúak. Ugye tudjuk, hogy rengeteg migráns között több ezer kísérő nélküli kiskorú érkezik ide, és közülük nagyon sokan bekerülnek a terrorista hálózatokba sajnálatos módon. Tehát a megelőzésnél erre is gondolni kell, és foglalkozni ezekkel a fiatalokkal is. Engem ez a két téma érdekel, amelyek szerintem nagyon fontosak. Köszönöm. Köszönöm. Olmájer asszony, azt hiszem csak kiugrott, egy picit kiszaladt. Úgyhogy addig jó úr. Thank you so much. Thank you, Mr. Rutte, for Köszönöm szépen, Rutte úr előadását. Ezen a területen, a bel- és igazságügy területén nagyon ritka az, hogy a tagállamok további európai támogatást kérjenek. Az a benyomásom, hogy szinte könnyebb európai válaszokat kérni, mint beismerni a nemzeti szinten elkövetett hibákat, vagy a hiányosságokat. És amikor a fenyegetettségről, a nemzetközi terrorista hálózatok fenyegetettségéről beszélünk, akkor valóban európai válaszokra van szükségünk, de nem olyanokra, amelyek a mozgás szabadságát korlátozzák. Említette, hogy olyan területeken, mint a jobb igazságügyi vagy eredőségi együttműködésre van szükség, jobban meg kell osztani a hírszerzési adatokat, és jobb válaszokat kell adnunk a lőfegyverek kereskedelme és ezek ellenőrzése területén. Valóban itt több Európára van szükségünk, ami schengen illeti, az a benyomásom, és remélem, hogy nem tévedek, hogy vagy Avramopoulos biztos és Timmans biztos úr eh, a jó oldalon álltak, vagyis nincs szükségünk arra, hogy a sengedi szabályokat módosítsuk, hanem ezek megfelelő alkalmazására van szükségünk, és értékelnünk kell azt, hogy a külső határaink mentén jól eh, látjuk el a feladatainkat. Természetesen tudjuk, hogy nem ugyanolyan hatékonyan folyik a határok ellenőrzése az Európai Unió minden külső határa mentén. Tehát azt kell megnéznünk, hogy hol jelentkeznek problémák. És e- éppen ezért hagyta jóvá a parlament a tanács és a bizottság együttműködésével, támogatásával az új Schengen értékelési mechanizmust. Ezt az eszközt kell működésbe hoznunk, annak érdekében, hogy értékeljük, hol vannak a problémák, ott, ahol jelentkeznek, ott oldjuk meg őket, a helyszínen. És nem kell azt kérnünk, hogy a Schengeni szabályokat módosítsuk, vagy felülvizsgáljuk. Azt hiszem, hogy erre nincs szükségünk. Köszönöm. Um, Carlos, next Köszönjük, Carlos. Anna Gomez következik. My question is talking about... Kérdésem a következő. Európai válaszokat követelnek a tagállamok. Azok a tagállamok, amelyek azt is ejtják, hogy a, az Európai Unió a tagállamoktól a legrosszabbat vette át, például a hírszerzési szolgálatok egymással nem osztják meg az információkat. Az ICEN, az SICEN és az INSEN egymástól teljesen külön működik állítólag ez most már a külső külszolgálatán működik, illetve a vásárközpontokból most már több is van, a Digicomban, a Digisankoban és a Digi echo ban is működik egy. Nem lenne itt az ideje annak, hogy ezeket egy begyúrjuk, és arra kérjük a tagállamokat végre, hogy az információkat megosszák egymással, a hírszerződési információkat, amely egyébként a terrorizmus elleni harc kudarcának egyik fő oka. Illetve a kapacitásépítés is nagyon fontos. Az arab nyelven beszélők alkalmazása elengedhetetlen lenne, hogy a zárt vagy nyílt forrásokból származó információkat folyamattal kövessék. Mit tesznek annak érdekében, hogy tagállamokat arra kényszerítsék, hogy tegyék meg azt, amit meg kell tenniük? Többször is beszélt szólt erről, például döker Kófúr, a tagállamok nyilvánvalóan nem teszik ezt meg. Nem is beszélve arról, hogy a radikalizáció megelőzését e, és deradikalizációt szolgáló programokba e, energiát és pénzt kell e, fektetni. Nyilván a vak megszorító intézkedések ennek az ellenkező irányába mutatnak, ami az egyes közösségek teljes marginalizációjához vezetett. Köszönjük, Monika Holmájer következik. Elnök úr, tisztelt kollégák! A tanács dokumentumait figyelmesen elolvastam, és abból, amit a bizottság tett, abból is az derül ki, és egyébként itt a, a meghallgatás kapcsán is ezt mondhatom, egy kicsit meg vagyok lepődve. Korábban ugye, akik a légi utasok adatait védték, őket most opportunizmussal vádolják, nem vagyunk azok. Tudjuk, hogy egy európai egységes PNR rendszer egyértelmű standardokkal nagyon is észszerű, hiszen ha 28 különböző rendszerünk van, 28 különböző szabályozással, akkor ez nem hatékony. Nem akarunk ilyen adatokat, ilyen standardokat, ezt mindig is említettük, mindig is hangsúlyoztuk, most újból hangsúlyozzuk, tudjuk, hogy szükséges, és időközben ezt mindenki tudja. A brüsszeli tettes Frankfurton keresztül érkezett, mert ott nem, ott nincs PNR rendszer Belgiumban. Igen, éppen ezért a PNR különböző szintű védelmet nyújt, és különböző okokból szükséges. Éppen ezért az érdemi kérdésekkel kell foglalkoznunk, nem pedig megint politikailag kell egymást sarokba szorítanunk. Nehéz időket élünk, ezért most politikai szinten együtt kell működnünk, nem szabad elhatárolódnunk egymástól. Tudjuk, hogy a PNR adatok megőrzése szükséges, már pedig ha ezt tudjuk, akkor objektívan kell egymással beszélnünk erről. Szeretném megismételni megint, hogy ha Weidenholzer kollégát hallgatom, ha Ausztriában az adatvédelmi rendelkezéseket például a magánszemélyek banki adatainak tíz éves tárolásánál ugyanúgy alkalmazzák, hogyha a pénzügyi, pénzügyi adatok megőrzéséről van szó, akkor a szocialisták és a zöldek mindig egyetértenek, még a betegek adatainak megőrzésével kapcsolatban is. Németországban is ugyanez a helyzet. Én csak azt akarom mondani, hogy amikor tényleg az emberek élete forog kockán, amikor tényleg bonyolult kérdések megoldásáról van szó, akkor higgadtan kell megvitatnunk mindazt, ami szükséges, és józanul kell egymással beszélnünk, nem pedig egymást kell ostoroznunk, és ennek kapcsán ilyen fontos kérdéseket is meg kell vitatnunk, mint a deradikalizáció, vagy a stratégiák módosítása, vagy a börtönökben a radikalizálódás megelőzése, mindez ide tartozik. A néppárt sem egyoldalúan csak a PNR adatok megőrzését akarja, vagy egy egyoldalú koncepciót, amit nem lehet egyik napra a másikra megoldani, hanem eh, szükség van egy olyan stratégiára, amelynek van egy eh, fejlesztési időszaka, egy átmeneti időszaka, de nem szabad túl sok időt erre fordítanunk, máskülönben nem tudunk elég következetesen fellépni az emberek eh, biztonsága érdekében, hiszen a biztonság nagyon fontos. Márpedig, hogyha az adatcsere tekintetében a tagállamok között hiányosságokat tárunk fel, akkor a tagállamok tagállamoknak szavatolniuk kell azt, hogy nehogy olyan adatokat osszanak meg egymással, amelyeket nem akarnak megosztani. Tehát azért valamilyen fajta biztonságot, stabilitást az együttműködésben biztosítani kell a tagállamoknak. Együttműködésre, koordinációra van szükségük, és ehhez az Európai Parlamentnek is koordináltan kell fellépnie. Miriam Dali, Miriam. Köszönjük, Miriam Dali következik. Chair, I will try to be a... Köszönöm, tényleg csak távirati stílusban, mert szorít minket az idő. Először is örülök annak, hogy sor kerül erre a vitára. Ez is jól mutatja, hogy egy célzott, fókuszált stratégiára van szükségünk, amely valóban hatékonyan fellép a terrorizmus ellenit Európában. Az a baj, hogy az utolsó pillanatban próbálunk hirtelen ilyen stratégiát összefabrikálni, amikor, amikor szorít minket az idő. Ugyanakkor fontos, hogy az alapvető jogok mellett az emberek alapvető jogai mellett tényleg hatékony legyen a fellépésünk. A, az iszlám militista, milicista csoportokhoz csatlakozó úgynevezett külföldi harcosok ügyében mit teszünk, mit kívánunk tenni ön szerint, hogyan tudjuk szorosan figyelemmel követni ezt a jelenséget? véleményem szerint, és a kollégák közül jó néhányan hasonlóan gondolják, a tagállamok a határon átnyúló együttműködést és a hírszerzés adatok megosztása terén sokat javíthatnak jelenlegi helyzeten. Ön szerint hogyan tudnak együttműködni hatékonyabban ez ügyben? Pár héttel ezelőtt olvashattuk azt, hogy libiai parlament elnöke hogy fenelveszi annak, hogy ezek a, a, a milicisták Európa partjaira, partjait bármikor elérhetik. Ön szerint ez valódi veszély? Mit tesznek ezen veszély ellen? Hiszen a polgárok nem csak Máltán, hanem más tagállamokban is válaszokat várnak tőlünk, nem egy ilyen tűzoltó, tűzoltást várnak tőlünk, hanem komoly, előre megfontolt megoldásokat. Zsoli asszony következik. Merci, monsieur le, le président. Köszönöm, köszönöm elnök úr. A rizsi támadások 7-e, 8 e és 9-e eh, januárban. 11-én, január 11-én a belügyminiszterek azt kérik, eh, hogy az Európai Parlament az utas nyilvántartási kérdéseket fogadják el. Nem tudom összekötni a két dolgot másképp, mint hogy előre próbálunk menekülni. Azzal, hogy eh, az utasadatokra helyezzük a hangsúlyt, nem, ezzel elkerüljük azt, hogy megvizsgáljuk, hogy mi történt korábban Franciaországban. A francia főügyész december 4-én nem tudjuk már ellátni a feladatunkat, a biztonságot nem tudjuk garantálni, és egyszerűen még, még nincsenek okos telefonjaik sem. Hát ilyen, ilyen megfelelő felszereltség hiányában, ami a megszorító intézkedések következménye, a terrorizmus elleni harc hogyan folyhat? Molinszú Párizs főgyésze, nos, ő is elmondta, hogy épp, hogy utolsó pillanatban vagyunk a fejünk a hullámok felőtt, nem lehet így felvenni a harcot. Tudjuk, hogy a személyi állományt 1700-al csökkentették a rendőrségen, miközben azt ígérték, hogy megerősítik a rendőrséget. Utasadatokat kérnek, utasadat nyilvántartást, ez igazából strúc politika, menekülés, nem ezt kellene tenni, hanem megvizsgálni, hogy mi történt. A kacsi testvérek Franciaországon belül mozogtak, így az utas repül, repülés utas adatnyilvántartás nem segített volna az pedig, hogy az adattitkosítást tiltsuk be, a Le Monde-ban olvasható két-három nappal ezelőtt, hogy az algoritmuson alapuló titkosítás már igazából nem működik. Az NSA ezt valós időben meg tudja fejteni. A Snowden ügyből tanulnunk kellett volna, az állam és kormányfők sincsenek védve, így tehát mi a zöldek frakciója teljesen ellenezzük ezt a kérést, a tanács ezen kérését, a tényekhez ennek semmi köze, a meglévő eszközöket nem használjuk fel megfelelően, egyszerűen meg kell erősíteni azokat a szerveket, amelyek valóban hatékonyan tudnak felépni, nem egyetemes megfigyelésre van szükség. Thank you. Next is Mr. Voss. Köszönöm. Voss úr. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Először is nagyon is helyvalónak tartom, hogy mindaz, amit megtehetünk, azt most vizsgáljuk meg alaposan, és fontoljuk meg azt, hogy mi az, ami a leghatékonyabb, mi az, ami a leggyorsabban végrehajtható. Véleményem szerint ide tartozik egyébként az is, hogy kidolgozzunk egy koncepciót erről az egész biztonsági problémáról Hol kellene azonban elkezdenünk ezt az egész gondolatmenetet Európában, definiálnunk kellene a nemzetbiztonságot, vagy azt, hogy mit is jelent a terrorizmus, és ezt össze kell kapcsolnunk a szervezet bűnözéssel, hiszen a terrorista csoportok és a szervezett bűnözés gyakran kéz a kézben járnak. Ugyanakkor arról is el kellene gondolkodnunk, hogy igazából milyen adatokra van leginkább szükségünk a terrorizmus elleni küzdelemben, mely adatok valóban fontosak Természetesen a néppárton belül meggyőződésünk, hogy azon adatok a fontosak, amelyek további ö, ismeretekkel szolgálnak, és itt ö, ugye a légi utasokra vonatkozó adatok például további információval szolgálnak, természetesen a hatályos európai jogszabályok tisztelemen tartása mellett kell ezt megtennünk és milyen pénzügyi forrásokkal rendelkeznek a, terrorizmus, a terroristák. Ugye van egyfajta aszimmetrikus fenyegetettségi helyzet, de a pénzügyi forrásaikat jobban ellenőriznünk kell és az internet megfigyelése is fontos, meg kell figyelni fokozottabban a gyanús személyeket, ami további humán erőforrásokat és pénzeket tesz szükségessé. A radikalizálódó internetes honlapokat gyorsan törölnünk kell, amiről ugye állandóan vitázunk, a beutazási, kiutazási tilalom, a, az útlevél bevonása, ugye el kell gondolkodnunk azon, hogy Ausztriában mi történik, illetve miről vitáznak. Az a harmadik országokból érkező imámok fin, finanszírozását, az ő engedélyüket lehetővé kellett tennünk, vagy minden egyes közösség maga fizesse meg őket és felmerül az is, hogy Törökországot hogyan tudjuk jobban bevonni ebbe a nemzetközi együttműködésbe. Ugyanis természetesen ott azért van nagyon sok probléma. Vannak nagy horderejű technikai projektek, az Europol, talán az Europolt jobban felhasználhatnánk a rendőrségi információk cseréjében, de például a Schengeni rendszert, a SIS rendszert is jobban fel lehetne használni, hogy a külföldi harcosokra hamarabb fény derüljön, de ugye említettük már a multilaterális együttműködést, a hírszerző szervezetek, és aztán ott van a prümi határozat jobb alkalmazása, és ez csak néhány ötlet lenne részemről, de az a benyomásom, hogy mindig, amikor egy ilyen stratégiáról beszélünk, szeretnék ezt tökéletesíteni. Jó lehetőségeink nyílnak arra, hogy legalábbis a jobb felépés valószínűségén javítsunk. Thank you. Next is Miss Bjork. Köszönöm, Björk asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Hát meg kell mondjak valamit. Először is a párizsi támadások után, és ugye amiket olvastam, vagy amiket itt hallok a szakbizottságban, azért ezek aggasztanak engem. Mint hogyha ugye ünnepelnénk azt, hogy mi Európa és mi a nyugat, ezt olvasom a cikkekben, de hát nem tudom, vannak, van azért kollektív emlékezetünk? Emlékezünk arra, hogy ez a kontinens miért felelős? Rasszizmus, gyarmatosítás, és így tovább. Tehát azért figyeljünk már oda, hogy ne legyünk iszlamofóbok. Van itt afrofóbia és iszlamofóbia is, és van antiszemitizmus is. Úgyhogy hatalmas feladatok állnak a saját portánk előtt is. A társadalmaink már polarizáltak, már megosztottak, és a terroristák, akiket látunk, európaiak, mi ezek vagyunk mi is és gyakran elfeledkeznek mondjuk a egyik leggyilkosabb támadásról például Norvégiában, amit a szélső jobb terroristák követtek el, tehát Európában is vannak itt szélsőségesek. Több kolléga baloldal, a baloldalról elmondta, hogy 15 évnyi terrorizmus, sikertelenség. Szerintem a az áldozatoknak tisztelettel tartozunk, nem csak a párizsi áldozatoknak, hanem az összes többinek, és azzal, hogy feltegyük a kérdést, hogy mi volt ennek a bukásnak az oka, miért nem tudjuk megvédeni az embereket, hogyan tudjuk kikerülni az újabb és újabb bombákat, az újabb áldozatokat. Ennyivel tartozunk az áldozatoknak, hogy leülünk és átgondoljuk, hogy mit kell megváltoztatni az Schengeni határok megerősítésére nem feltétlen, nem erre van szükség, vagy az internet korlátozására, vagy a bombák leszórására a világon. Én szerintem arról van, arra van szükség, amelyről alig beszéltem a bevezetőjében, vagy az előadásában. Több lépésre lenne szükség a külpolitika megváltoztatására. 15 évnyi háború nem hozta meg az eredményeit a terrorizmus ellen. Tessék elgondolkodni, mit kellene mást, másképpen tenni. És a szociális integráció, a szociális kohézió, hát erről semmit nem beszélt. Hogyan tudunk az iszlamofóbia ellen küzdeni és a polarizáció ellen küzdeni a társadalmainkban? Ez a hosszú távú stratégia, és ez az, amit tennünk kellene, hogyha valóban ennyire komolyan vennénk ezt a problémát, mint amilyen. Köszönöm, Winberg asszony. Tack för ordet. Eh, jag är tacksam för att vi är så många i denna salen. Köszönöm szépen, Elnök úr, én nagyra értékelem, hogy ilyen sokan vannak, és ilyen elkötelezettek. Azt hiszem, december 3-án nyújtottam be módosító indítványokat az Európai Biztonsági Stratégiával kapcsolatos témához, és nagyon gyorsan leszavazták ezeket a módosítókat, de talán most újra benyújthatnám ezeket, meglátjuk, hogy mi történik. Én azt hiszem, ezt ennyiben is hagyom. De ugye a hiányosságok elemzését, az eszközök értékelését említették. Szerintem a határ ellenőrzés hiányára kellene jobban odafigyelnünk. A terrorizmus elleni küzdelem az valóban nemzeti ügy, de együtt kell, hogy működjünk. Ha egy valamiben, akkor ebben, és most ez nagyon aktuális az EU-ban. Áttekintettem a 2178-as rendeletet, a jogszabályokat, amelyek életben vannak, tehát arra vonatkoznak ezek, hogy nemzetbiztonsági szempontok egy kérdések miatt újra lehet határellenőrzést tartani, és így tovább. Hát látjuk, hogy a zsihadizmus erősödik, méghozzá igen komolyan, és a svéd médiában is sokat olvasok svédekről, akik Szíriában és Irakban vesztették el az életüket. Hogy jutottunk el idáig? Azért, mert hatalmas a bevándorlók száma, de milyen embereket engedünk mi be Európában, és mekkora számban engedjük be ezeket az embereket? Hát nyilvánvaló, hogy ha így jön, az, jön a bevándorlás, akkor a közöttük levő a terroristák száma is elég magas lehet. Szerintem abba kellene hagyni, ezeket a hangzatos szavakat, hogy integráljuk az embereket, a deradikalizálódást próbálunk elérni, és így tovább. Tessék keményen fellépni, és elretentő intézkedéseket meghozni. Itt rabszolgakereskedőkről, gyilkosokról, nem erőszakot elkövetőkről van szó. Hát az emberi jogi egyezmény az mindenkire vonatkozik, a nyugatiakra is. Én is szeretném élvezni a jogaimat, hogy biztonságban élhessek a saját hazámban. Úgyhogy az a kérdésem, hogy a 2178-as rendelet állásfoglalás hogyan fogják a tagállamok végrehajtani. Köszönöm. Köszönöm, Szilvi. Köszönöm, hogy a bevezetőjét nem tudtam végighallgatni, nem tudtam itt lenni, de az elhangzottakból nagyjából le tudtam szúrni, hogy mi hangzott el. Nos, valóban a status quo nem tartható, nagyon kényes kérdések eh, hangzottak el, milyen eredmények, milyen eh, eredményeket hozott az eddig alkalmazott politika, az elfogadott szövegek, közszövegek milyen eredményt hoztak. A meglévő jogi eszközök és politikák végrehajtásával kapcsolatban szeretnénk világosan látni. Ez az első. Második. A parlamenti képviselőknek komoly felelőssége van a meghozott döntésekben az Európai Bizottságnak szintén. Mais je veux pas qu'on passe sous silence non plus la responsabilité. De meg kell említeni a tagállamok felelősségét is. Ez is jogosan kérdőjelezhető meg, hogy mit tesznek együtt. A szolidaritás, az információcsere nem nagyon működik, úgy tűnik ez számomra, és így jogosan tehetjük fel a kérdést. A hírszerzési adatok cseréje miért nem működik megfelelően? Harmadik kérdésem vagy felvetésem. Az elmúlt időben, években előreléptünk. Nem egy eszközzel próbálunk mindent megoldani. Az utas adatok fontosak lehetnek, ugyanakkor zárójelben mm, megjelezném, hogy az utasadatok hogyan kapcsolatok más adatokhoz, zárva bezárva, tehát az utasadatok is lehetővé teszik, hogy olyan egy köztárunk legyen, amely megfelelően kényesözött a terrorizmus elleni harc és a személyes adatok védelme valahogy egyensúlybe kerüljön, de fontos, hogy teljes eszköztárunk legyen, a radikalizáció megelőzése, megfordítása, az felvilágosítás, amelyről azt hiszem nem hallottunk még eleget, az interneten történő mobilizáció elleni felépés, a különböző csempész ellen való felépés, a, külön, a harmadik országokkal való rendőrségi belisigasságügyi együttműködés, Káros Koelyó is utalt a következő kérdésre, amely pedig az, hogy a Schengeni rendszer működésével kapcsolatban miket kell átgondolni, van egy hosszú lista. Románia, Bulgária Schengeni térséghez való csatlakozásának kérdése is olyan, amiről beszélnünk kell. A Schengeni kódex átgondolása mennyire aktuális, hiszen úgy tűnik, hogy már a meglévő eszközöket sem tudjuk hatékonyan áttetni a gyakorlatban. Miért van szükség akkor teljesen új szabályokra is? Tehát sok még a javítani való a Schengeni rendszer működésében. Ezek azok a kérdések, amelyekről szerintem érdemes lenne bővebben hallani. Thank you. We've got one, two, three. Egy, kettő, három, négyen vannak még hátra tényleg késésben vagyunk, de hát segítsenek kérem, Radev úr. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин директор, скъпи колеги. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt főigazgató úr, tisztelt kollégák! A franciaországi terrorista támadások bizonyítják, hogy mennyire fontos átgondolnunk az Európai Uniónak a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos megközelítését, beleértve azon intézkedéseket is, amelyekkel új terrorista támadások előzhetők meg. Egyetlen ország sem boldogulhat ezen a területen egymagában, ezért erősítenünk kell az együttműködést. Nem csak a tagállamok között kell erre törekednünk, hanem az Európai Unióval szomszédos országok bevonásával, beleértve a nyugat-balkáni országokat, és más országokat is meg kell előznünk azt, hogy a fegyverek ne kerüljenek rossz kezekbe, és a terrorista szervezetekhez befolyó pénzügyi, befolyó pénzeket is jobban ellenőriznünk kell. Említették ugye a pénzügyi tranzakciós szabályozást. Fontosnak tartom az Európai Parlament és a Tanács megállapodását a pénzmosás elleni szabályozásról és irányelvről. Valóban küzdenünk kell a terrorizmus finanszírozása ellen, mert ha nincs a terroristáknak pénzük, akkor eh, a hatalmukat is elveszítik. Ezért különleges intézkedések szükségesek. Terveznek-e különleges rendkívül intézkedéseket, ez volna a kérdésem, hogy jobban ellenőrizzük eh, bizonyos földrajzi térségekben a pénzügyek áramlását és a gyanúsítottak eh, esetében is. Stevens asszony. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Uh, beste collega's, uh, we weten hier allemaal dat een groot aantal... Köszönöm, kedves kollégák, mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok menekült érkezik Európába, főként Szíriából. Úgy tűnik számomra, hogy a legjobb esetben is csak uh, felületesen szűrik az érkezőket a személyazonosító adatok alapján, de a kutatások azt mutatják, hogy a terroristák a személyazonosító papírjaikat direkt megsemmisítik, és így az egész Schengeni területen szabadon utaznak, mászkálnak. Persze nem akarom én azt mondani, hogy a menekült menekültek menekültjogért való folyamodását bármiféle módon korlátozzuk, de hogyan lehet megállítani a potenciális terroristákat az unió határain? Köszönöm. Oh, I thought we had a new member when uh, the Secretariat wrote Mr. Goni. I'm really sorry. <laughs> Mr. Boni. Sorry. Thank you very much. Uh, thank Köszönöm. Főigazgató úr, új intézkedésekre, fellépésre van szükség. Az Európai Unió <clears throat> bebiztonsági stratégiáját kell megújítani, ahogy azt az Európai Parlament decemberi eh, állásfoglalásában is javasolja. Méghozzá minél sürgősebben meg kell ezt tenni soron kívül, ebbe pedig az Európai Bizottságot be kell, az Európai Parlamentet be kell vonni ebbe a munkába konkrét javaslatokat mikorra várhatunk az önök részéről. A terroristák az internetet arra is használják, hogy információt jutassanak el mindenkihez, radikalizálják így az embereket, ezt meg kell előzni, ehhez megfelelő eszközökre van szükség. Szerintem nem a cenzúra a megoldás, hanem az, hogy a terrorista propagandát el lehessen távolítani. Ehhez együttműködésre van szükség az internet cégek, az internet szolgáltatók és a, a, a bűnöldöző szervek között. Ugyanakkor arra is oda kell figyelni, hogy az adatvédelmi szabályokat megfelelően tiszteletben tartsuk. Ilyen megoldásokról e, e, elkezdtek már tárgyalni, például az alapjogi ügynökségen belül, illetve az adatvédelmi biztos hivatalában? Hány tagállam fogadott már el ilyen megoldásokat, hányan dolgoznak már ilyenen, de jobb, hogyha egy közös adatrendszerünk van, mint 28 különböző. Éppen ezért a magánadatok védelme érdekében össze kell fognunk, hiszen ez ugyanannak az érmének a két oldala. A szabadságra szükség van, a szabadság és a biztonság elválaszthatatlanok. Világos szabályok és bizonyítékok alapján kell eljárnunk, ugyanakkor az megőrzési irányelv alkalmazásával kapcsolatban újra kell gondolni a dolgokat az Európai Bíróság ítéletét követően az Európai Bíróság ajánlásait figyelembe véve. A kérdés az, hogy hogyan kellene végrehajtani az Európai Bíróság javaslatait, hogyan lehet ezt a célt elérni. Ami pedig az adatok titkosításának kérdését illeti, legyünk körültekintőek. Megoldásokra szükség van, egy korai figyelmeztető rendszer jelezheti a, a veszélyeket, ugyanakkor nem szabad, hogy az adattitkosítás betétása legyen az alap megközelítés, az alap megoldás. Ami pedig az adatvédelmi csomagot illeti, most ez irányú munkánkat le kell zárnunk. Köszönöm, Boni úr. Nagy úr. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. A terrorizmus ellen minden lehetséges eszközzel fel kell lépnünk, és nem egyszerű hatékony eszközöket találni Megdöbbenve hallottam viszont a spanyol álláspontot, hogy a Schengeni övezetten belül újra be kell vezetni az állandó határellenőrzést. Ezt itt nem mondta ki eddig senki nyíltan, de szerintem ez elfogadhatatlan, és ezt nem tartom lehetséges eszköznek. Én még emlékezem a kígyózó sorokra az osztrák, magyar, szlovák, cseh, lengyel, német határátkelőkön. El tudják képzelni, hogy mit jelentene a határellenőrzés állandósítása ott ahol naponta százezereknek kell a megélhetésük miatt átjárni a határokon? De ami még veszélyesebb, hogy a polgárok számára, leginkább a posztkommunista tagállamok polgárai számára a legjelentősebb európai érték éppen a mozgás szabadság. Két kérdésem van, nem gondolja a biztos úr hogy egy ilyen lépés az európai uniós vvmányok tekintetében hatalmas visszalépés lenne és a terroristák leglátványosabb sikere lenne ami tovább bátortaná őket? és a második kérdésem hogy tudjuk e hogy mennyibe kerülne a határátkelők és ne felejtsük el a zöld határok ellenőrzése és nem lenne célszerűbb ezt az összeget inkább más hatékonyabb eszközökre használni például az elhanyagolt schengeni külső határok védelmére? köszönöm. Thank you. Director General, over to you. Főigazgató úr, parancsoljon. Nem? De igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát azt hiszem, hogy több órát is igénybe venne, ha mindenre részletesen és alaposan válaszolnék, de megpróbálom a lehető legrövidebbre fogni. Először is Hadd hát legyek nagyon világos. Nyilvánvaló, hogy a Charlie Hebdo támadások óta, de már korábban is nagyon régóta vitatjuk ezeket a témákat. És Körkop úrtól elnézést kérek, hogy azt a szót használtam, hogy a maradékok, nyilván nem erről van szó, hogy nem eh, hallgattam eh, Malmström asszonyt, Tomopulos és a többieket. Mindenki elmondta, hogy szükség van a további előrelépésre. Eh, ez nyilván nem jelenti azt, hogy nem vitattuk meg ezeket a kérdéseket korábban is. Tehát értékelem az eddigi munkát is, és azt is, hogy előre kell lépnünk fel, mm, több kérdést kaptam az EU PNR témájában, illetve az adat visszatartásról szóló irányelvről született ítéletről is kérdeztek, ugye tudják, hogy nagyon sok eszmecsere zajlik, és az Európai Adatvédelmi Biztos kérdése is felmerült, tehát tényleg a, ható, a határól, hatókörről beszélni kell, az időtartamról, szintén még beszélni kell arról is, hogy mi az adatvédelmi biztos szerepe ebben a kontextusban, és így tovább, de hát gondolom ezt önök valamennyien tudják. Ami a végrehajtással kapcsolatos kérdéseket illeti. Azt hiszem, hogy különösképpen a változtatásokkal, ugye a szerződést érintő változtatásokkal most megváltozott a helyzet, az EU ö, biztosított lehetőségeket kihasználjuk, tehát jogsértési eljárást indíthatunk a tagállamok ellen. Azt hiszem, hogy most már sokkal határozottabbak vagyunk, mint bármikor a, a Primi egyezményre is gondolok, vagy a svéd kezdeményezésre, amit itt valaki említett, tehát én garantálhatom, hogy biztosíthatom önöket arról, hogy a tagállamokra nagy nyomást gyakorlunk a végrehajtás témájában. Ezt nem tudtuk megtenni tavaly december 1 előtt. De én egyébként személy szerint is nagyon komolyan kezelem ezt a témát. A vitában senki, tehát teljesen mindegy, hogy belügyminiszteri, külügyminiszteri szintről lenne szó, vagy az általános politikai vitáról a Kozi bizottságban, tehát senki nem kérdőjelezte meg Schengent. Senki. Mindenki azt gondolja, hogy a Schengeni vívmányok az egyik legnagyobb jelentőségű vívmányok az EU életében. Ez egy jó dolog. Egy kérdésről azonban folyik a vita, és ez pedig a következő mennyire hatékony az európai állampolgárok ellenőrzése, amikor elhagyják az Európai Uniót. Ugye a Schengeni Kódexben van egy követelmény, van egy ilyen előírás, hogy rendszeres, szisztematikus ellenőrzések történjenek, tehát az okmányok kapcsán, azért, hogy a hamisított vagy megsemmisített okmányokra derüljön. De felmerül az a kérdés, hogy egy bizonyos esetben, mindegy, hogy belépés vagy kilépés helyzete ez EU állampolgároknál, hogy hogyan lehet az a külföldi harcosok azonosítását segítendő az információkat összegyűjteni. Emellett még ugye zajlik egy relatíve kisebb eszmecsere, ugye a kockázatelemzés és egyéb kérdések mellett zajlik ez, de én mindenkit biztosíthatok arról, hogy senki nem kívánja megkérdőjelezni Schengent, senki nem kívánja ezt felülvizsgálni. Tehát most csak a hiányosságok elemzéséről van szó, és arról, hogy a jelenlegi rendszer hogyan működhet jobban. Tehát, hogy erről beszélünk, hogy ez jól működik-e. Valaki kérdezte tőlem, hogy egy sokkal általánosabb, egy holisztikusabb vitát tarthatunk-e. Az európai biztonsági eh, agendát ugye most állítjuk össze, majd áprilisban fogjuk letenni az asztalra, talán május elején, és ez majd lehetővé teszi azt, hogy eh, horizontálisabb megközelítést alkalmazunk, nem csak a terrorizmussal szemben, hanem a korrupcióval, szervezetbűnözéssel, emberkereskedelemmel szemben, tehát hogy az összes elemet figyelembe tudjuk venni, amelyeket önök is beépítettek az állásfoglalásukba. Ez egy öt éves cselekvési terv lesz, ami majd arra vonatkozik, hogy mit tegyünk, a, tehát ez a végrehajtást fogja részletezni nyilván valóan. És akkor lesz lehetőség a horizontálisabb vitára. Valaki említette a fegyvereket, illetve az ezekre vonatkozó szabályozást. Igen, értem a felvetést, hogy az illegális fegyvervásárlás kereskedelmet a jogszabályokkal nem lehet nagyon befolyásolni, de azért a nemzeti szabályozások között van sok különbség, ezt el kell, hogy mondjam, és talán van arra is igény, hogy az információs, a Schengen információs rendszereket egy kicsit javítsuk, hogy az Európolnak, az Interpolnak jobb, több felhasználhatóbb információt bocsátsanak a rendelkezésére, és a rendőri együttműködés is még fejleszthető a harmadik országokkal is. Például, hogyha nézzük azokat az útvonalakat, különösképpen Nyugat-Balkánról, ahonnan a fegyverek felénk áramlanak. Tehát azért lehet látni, hogy vannak olyan területek, ami még van tennivaló. Nem sokszor emlegettem a harmadik országokat, és önök azt hiszem gazdagították a vitát azzal, hogy ezt a kérdést felvetették, a harmadik országokkal való együttműködést, igen. Erről is megint órákig lehetne beszélni, ugye megkérdezni, hogy most akkor feltenni a kérdést, hogy Törökországgal és milyen más harmadik országokkal működjünk együtt, és hogyan valaki említette, hogy az oktatást, vagyis a tájékoztatást én nem említettem. Igen, azért a bizottsági javaslatban benne van a tájékoztatás, tudatosság erősítés. Borning úr említette az együttműködés erősítését az internet ügyében, illetve az emberjogi ügynökséggel, az EDPS. Nagyon, ez egy nagyon fontos felvetés az EDPS-re. És a kormányzati fellépésnél ugye az fontos, hogy hogyan tudjuk az önkéntes magatartást ösztönözni, de akkor is felmerül a kérdés, hogyha mondjuk az önkéntességet ösztönözzük, hogyan érjük el, hogy az érintett tartalmak lekerüljenek a netről. Hát az elefánt a teremben, amiről nagyon nehéz beszélni. Egyébként én örülök, hogy Körkopúr erről sokat beszél. Ez az, hogy hogyan tudjuk azt garantálni, hogy nagyobb bizalommal legyenek a tagállamok egymás iránt az információ cserénél. Hogy ne vesszen el, ugye az adatok tulajdonosai a tagállamok, megvan a Schengeni információs rendszer, és a pénzügyi hírszerző egységek is együttműködnek majd, aztán az utazók adataival kapcsolatban is lesz együttműködés, de egy az a kérdés, hogy hogyan tudjuk garantálni a bizalmat. Tehát, hogy bízzanak egymásban a tagállamok, amikor megosztják az információkat egymással, és így a rendszerek is hatékonyabban tudnának működni. Hát a bizalom témájában nem lehet jogszabályokat alkotni, nem lehet jogszabályjal kötelezővé tenni a bizalmat, ennek meg kell, hogy ki kell, hogy alakuljon magát tól a, a tagállamok között. Nagyon-nagyon sok kérdést kaptam elnök úr, a legtömörebb módon így tudok válaszolni, hogy ezt most megtettem. Köszönöm, hogy az elnök úr, kedves kollégák, az idő hiánya miatt muszáj, hogy tovább lépjünk. Kirkhope úr ugye a terrorizmus ellenes koordinátor. Én azon gondolkodtam, hogy közvetlen kérdéseket is még megengedek, de hát már volt több mint 20 hozzászóló. Azt hiszem, hogyha most nekiállunk egy újabb kérdéskörnek, akkor nagyon-nagyon komoly gondba kerülünk, nem lesz időnk semmire. Ennek a szakbizottságnak nagy a szakértelme, minden kolléga szeretne kérdéseket felleni, feltenni, és nagyon foglalkoztatnak bennünket ezek a témák, ezért adódott elő ez a helyzet, hogy hogy ilyen sok kérdéssel bombázták a képviselők itt a jelenlevőket. Tíz percet adnék önnek, uram, a rendelkezésünkre álló idő ennyit tesz lehetővé. Kérdés. Jól tudom, hogy Körkhop után akkor senki nem tud szólni? Mielőtt még a kérdések válaszokra sor kerül, a többiek is szólhatnak? Igen, köszönöm elnök úr, hangzott, a, hangzott Judit kérdése a képviselők közül. Körkop úr kapja tehát meg a 10 percét. Köszönöm szépen, elnök úr, franciául fog szólni kivételesen. Francia az áldozatok emlékére. Megpróbálom rövidre fogni, mert tudom, hogy a kollégáknak is időre van szükség az adatvédelmi biztosnak, illetve a megőrzéssel foglalkozó kollégának is két számomra nagyon fontos témával foglalkoznak tehát ők. Moi, je, je tire de ce qui s'est passé à Paris une grande nagyon elszomorítanak a párizsi események, ugyanakkor optimizmusra is okot ad. Erre több okom van. Elsősorban 12 belügyminiszter találkozott Párizsban, és nagyon határozott politikai szándékukra tettek tanúbizonyságot. Ez fontos a ma délelőtti hozzászólásokban többen említették, hogy mi csak reaktívak vagyunk. Nos, egy ilyen szomorú esemény másnapján új lendületet kaphat az egész folyamat, a parlamentek és a kormányok is talán elszántabbak lehetnek ugyanúgy, mint ahogy az Euréka e, e, incidens miatt is e, új lendületet kapott a tengerszennyezés elleni harc. Never let a serious crisis go to waste. Ez a falamon is szerepel, ez a híres idézet. Tehát a válságból erőt kell merítenünk, nem szabad, hogy előfordul, hogy hiába való volt egy ilyen válság. Je suis Charlie, eh, én vagyok Charlie, eh, egy, egy olyan állampolgári mozgalom, amelyre mi soha nem mm, láttunk eh, példát. A Bring Back Our Girls című hashtag, vagy a Not In My Name is hasonló kezdeményezés volt, de ez, ez, ez a Je suis Charlie, ez egy, ez egy kiváló kezdeményezés. Ilyet még sohasem láttam. Uh, Mit tehetünk annak érdekében, hogy határozottak, kemények legyünk? Meggyőződésem, hogy a terrorizmus elleni harc kulcsa a prevenció, megelőzésehez megelőzés, ehhez közösen kell felépnünk. A spanyolok példa kiváló, nem csak a rendőrség és a polgárőrség, hanem az állampolgárok is megmozdultak. Ez nagyon fontos, pozitív üzenet a kohéziónak, az összetartásnak. A harmadik oka az optimizmusnak. Matthias Rute és a bizottság elszántsága arra, hogy nem kezdenek vaktában lövöldözni, hanem alaposan végig gondolják, mielőtt új javaslatot nyújtanak be. Mogherini asszony személyes erőfeszítései is megerősítenek ebben a hitemben. Többen utaltak a külső szempontokra. A párizsi események ugyan talán nem a legjobb példa ennek, mégis a földközi tenger térségében a külső szempontok, a külső felépés is itt be kerül a képbe. Meggyőződésem, hogy a fiatal demokráciáknak, főként mondjuk Tunéziának segítségre eh, kell segítenünk, eh, Szíriában, Irakban is segítenünk kell, hogy a biztonsági rendszer, a belis igazságügyi rendszer megerősödjön, a, terroris, a terroristák első számú áldozatai, eh, a, elsősorban a harmadik országban keresendőek, az áldozatok 95%-át ne, nem Európában szedi a szélsőségesség és a terrorizmus. Mogherini asszony határozott eh, fellépése is optimizmusra ad okot. Törökország eh, és a földközi tenger térségében ez a fajta külső fellépésünk, aktivizmusunk eh, nagyon fontos. Párizsban akár csak Avramopoulos úr, és azt a az üzenetet vittem magammal, hogy gyorsabban, határozottabban, energikusabban kell fellépnünk, és hogy élni kell a meglévő eszközökkel. Nem új intézkedésekre fel kell elsősorban gondolni, bár ezekről is beszélek, hanem a már rendelkezésünkre álló dolgokat kell jobban kihasználni. Ez a hatékony demokrácia, amelyet eh, Döpré, úr is említett. Az interneten elkezdődött egy kampány, azzal a gondolta szemben, hogy a, a digitális kommunikációt beallgathatják. Nos, a prevenció, a megelőzés mindig is ezt ezt a nótát fújtam, évekig eléggé magamra maradtam ezzel, az üzenete, de a belis igazságügyi miniszterek is ezt kell, hogy maga, magáévá tegyék, hiszen az igazságügyi minisztereket sem szabad kifejteni, hiszen a bírák is kébe kerülnek, amikor a személyes adatok védelméről beszélünk. Éppen ezért, ahogy azt Inetveld asszony is mondta, megpróbáltam meggyőzni a tagállamokat arra, hogy ezt a szégyen teljes Guantanamo beli tábort zárják be, be. Megmutathatjuk ezzel, hogy Európa a, erre a komoly problémára más megoldást talál, másképp közelít ehhez a kérdéshez. Már hat perce beszélek, ezért nem mennék teljesen a részletekbe. A State Watch dokumentumát mindenki tudja olvasni magának, de újabb intézkedésekre is tettem javaslatot. Miért? Hat dologról beszélünk. Lássuk először az internetet. a lehető legszabadabb internet fenntartása a közös célunk, hiszen az internet ettől olyan életképes. Ugyanakkor Tudjuk, hogy a radikalizációhoz, az információk megosztásához, a terroristák kommunikációjának egy e, e, eszközeként hozzájárul az internet, itt is gyűjtenek pénzt például. Tehát meg kell őrizni a szólásszabadságot, az internet dinamizmusát, ugyanakkor valamiféle ellenőrzésre szükség van. Matthias e, Ruette utalt a Detect, Remove, Create, Read négyes intézkedés csomagra, hogy egyszerűen hatékonyabbnak kell lennünk ezen a téren. Egy olyan kicsi ország, mint amelynek én is állampolgár vagyok, nem rendelkezik a megfelelő eszközökkel, forrásokkal ahhoz, hogy az, Európa, hogy az internet egészét ellenőrzés alá vonja. Az Európol segítségére kell számítanunk e tekintetében. Hogy most Európában a szólásszabadság terén eltérőek a, a, a hagyományok, ezért folyik a vita a legális-illegális internet korlátozása témájában, de minden internet szolgáltatónak vannak belső szabályai, és ezért minden fogyasztó számunk kérheti ezek betartását az internet szolgáltató. A Google azt mondja, hogy az idejének 30%-et pontosan ezért tölti. A, a terms and conditions, tehát a, a, a felhasználási szabályoknak érvényt szerezni, ez, ez erre is nagyon nagy hang. Tehát a keresések jelentős része pontosan ez a, a google on is nos és illetve ragaszkodik ahhoz, hogy az interneten megjelenő ilyen tartalmak terms and conditions eh, szabályoknak eh, eleget tegyenek. Mogherini asszonya is eh, azon kell azon kell munkálkodnunk, hogy például a legutóbbi lefejezés Eh, amely szinte hollywoodi mesterműnek eh, eh, számított maga ez a, ez a, ez a videó, tehát nagyon rátermettek az ellenségünk, például az Alkaida és az egyéb milicista, militáns csoportok nagyon képzett emberekkel rendelkeznek, nekünk hasonlóan képzett módon kell felvenniük a harcot ellenük. Snowden úr például azt javasolta, hogy ezen eszével igenis együtt lehet működni. Mit tesznek tehát? nagyon fejlett titkosítási szoftvereket dolgoznak ki. E, e, múlt héten egy bíró kimondta, hogy a Skype és WhatsApp kommunikációt a külföldi harcok esetében nem hallgathatjuk le. Nem Big Brotherről szólunk, tényleg kért, kért, kérték a, a, a bíróság, a bírók jó, jóváhagyását, a vizsgálóbírók jó, jóváhagyását, és hát eh, ezek szerint akkor semmi ilyet nem hallgathatunk, na? Hát hogyan tudunk így a szervezetbűnözés és a terrorizmus ellen harcolni? E, e, ami ez tehát az internetet illetően a véleményem. Ami a külső határokat illeti, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy jelenlegi szabályoknak érvényt szerezzünk, és a bizottság pont eh, több eh, szempontból is azon dolgozik, hogy az utazási dokumentumok eh, rendszeres, eh, szisztematikus ellenőrzése jobban eh, nem szisztematikus, de intelligensebb módon ellenőrizzük a külső határokat átlépő európai esetében, hogy rendőrség nyilvántartásban szerepelnek-e, illetve Schengen információs rendszert is hatékonyabban kell alkalmazni. Ez az én felelősségem. Az európai integráció legszebb, legnagyobb eredménye a belső határok eltörlése, a szabad mozgás joga. Az egységes alapokmányban szerepel a belső, szab, a belső szabad mozgás joga. A Schengen nem erről szól, Schengen arról szól, hogy a külső határokat hatékonyan együtt ellenőrizzük ahogy ahogy a bűnözők egyre fejlettebb módszereket használnak, nekünk is egyre fejlettebben kell fellépnünk a külső határok ellenőrzése terén. amikor annak idején az önötés született, hogy szisztematikus ellenőrzést nem lehet végezni, akkor az azért volt, mert nem volt meg e-, erre a megfelelő eszközünk. Most a biometrikus útlevelekkel, illetve úti okmányokkal, szemigazolványokkal ez egy tized másodpercbe telik, csak le kell húzni ezt az elektronikus iratot. Az Európollal többet osztanak meg a tagállamok, azt hiszem ez a legfontosabb üzenete a január 12-i Párizsi ülésnek. De ez nem könnyű, ez igenis nehéz, mert itt az Unió igazából, ez az Unió hatás körén kívül eső dolog, két, három, négy, öt tagállam között kétoldalúan, vagy, vagy ilyen kisebb csoportban nyilván sokkal szorosabb az adatcsere, de 28 tagállam között teljesen általánosan rendszerszerűen az adatok megosztása, ez már nehezebben működik. Az Európolban óriási lehetőségek rejlenek. Tíz nap ezelőtt jártam Bulgáriában, a burgaszi incidensről, ahol öt, a Hezbollah militáns szárnya öt embert, öt libőit gyilkolt meg. Nos, itt láthattuk, hogy az Európol, hogy, amikor feldolgozta az adatokat, az Európol által ismerteket, de a bolgárok által nem ismerte egyének, mikor is hogyan lépték át a határ Tehát ez is jól mutatta, hogy az Európol elképesztő mennyiségű adatot tud kezelni, és ezek nagyon hatékonyak lehetnek. Az igazságügyi keret, erre már utaztam, nos, az Európai Bizottság is közeledik hozzám, hozzánk, én ugyanis szeretném, hogy, egy európai irányelvet elfogadna a 25 tagállam, egy 78-as minisztertáncs rendeletet jó lenne, hogy 70 hát nek eh, amely mm, lehetővé tenni, hogy felvegyük a harcot a eh, külső harcosokkal jelenségével szemben. Ez, ez, ez a közös fellépés eh, egyértelműen megmutatná, hogy Európa határozottan fel tud lépni, nincsen különbség a a tagállamok tekintetében ez ügyben, illetve, ahogy ezt egy előző meghallgatás során már mondtam, három tagállam dolgozik azon, hogy egy erre vonatkozó jogszabályt elfogadjon. Hogyha Európa 28 tagállama e, közösen fel tud lépni, az a harmadik országok irányában is nagyon komoly üzenet lehet. Mogherini asszony külső felépése. Nos, a DG Home és a DG Just is azt szeretné, hogy a belső igazságügyi ügynökségek nagyobb hatáskörrel rendelkezhessenek, minél inkább bevonjuk ezeket, az Európolt, a Szepolt, a Frontexet, a, a, tenger, a földközi tenger térségének problémájának megoldásában, annál jobban biztosíthatjuk azt, hogy az emberi jogokat és az alapvető állampolgári jogokat érvényt szerezhessünk az unió határai, közvetlen határain kívül is. A kohézió, ez a kulcs szó a de nem az iszlám és a muzulmánok ellen kell felvennünk a harcot. Nagyon sok muzulmán él Európában, nem ellenük kell harcolnunk. A terroristák elszigeteltek társadalmilag, kulturálisan, éppen ezért nem szabad a kettőt összemosni. A felvilágosítás, a szociálpolitika, a foglalkoztatáspolitika mind segítheti a felépésünket, de a, ezek a terroristákat nem szabad összekeverni a muzulmánok, éppen ugye a, a, a muzulmán ellenesek azzal, amit elkövetnek. Ami az utas adatokat, illetve az utas adatnyilvántartást. Nos, én ezt teljes mértékben támogatom, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyetlen módja annak, hogy a, a dzsihadizmus kapcsán a, a, a hatóságok homlokterébe kerülő embereket eh, valahogy nyomon kövessük, és eh, PNR nélkül igazából nem tudjuk ezt eh, ellenőrizni. Önök ezt talán nálam jobban tudják, hogy egy nem 15, hanem 28 tagállamra kiterjedő rendszer, sokkal biztonságosabb lesz. Nagyobb mértékben, tiszteletben tartja a személyes adatokat, hiszen azt látjuk, azt mutatja a tapasztalatunk, hogy az Európai Unió jogszabály ez, ez e tekintetben sokkal jobbak, mint a tagállamiak mint ahogy ezt a Prümi egyezmény esetében is láthattuk, megvan a módja annak, hogy az unión kívül működnek együtt, így az Európai Unió jogi keretén kívül is működhet a dolog, ezért elébe kell mennünk a dolgunknak, és úgy érzem, hogy az Európai Unió keretén belül kell ennek valahogy érvényt szereznünk. ez de melyre eh, felvetését eh, eh, is elmente, elébe mentem. Sem az Európa Bizottságnak, sem a külszolgálatnak a hét nem kívánjuk átvenni, ugyanakkor informális hatáskörrel is nagyon sokat el lehet érni. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek világos. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ugye voltak, akik már szóltak, hogy konkrét kérdéseket tesznek föl. Nyilván itt van a dokumentum is, ezzel kapcsolatban kérdeznének, hogy én nagyon maratoni ez a mostani ülés, megkérnék mindenkit, hogy próbálja tartani az időkerületeket, és maradjon itt a végéig. Most a három további hozzászóló következik, és utána jönnek majd a kérdések, mert egyébként e, nem, nem jutunk el a záró e, kérdésekhez. Ezt most csak azért mondom, hogy mindenkinek jelezzem, hogy nagyon rövid az idő. A radikalizálódással kapcsolatos tevékenység egy nagyon fontos kérdés volt, erről még nem beszéltünk ebben a szakbizottságban. Mindig tagállami kompetencia volt a radikalizálódással kapcsolatos fellépés, és nem egyformán reagáltak a tagállamok. Vannak olyan tagállamok, amelyek még egyáltalán nem tettek semmit ebben a témában, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, és elnézést kérek, hogy muszáj így összesűríteni Ramadán úr az előadását, de hát remélhetőleg legalább lendületet veszünk, ez kiindulásnak jó lesz. A radikalizálódásra kapcsolatos tudatosság növelő hálózata RAN képviselője Ramadán úr, aki a bevezetőjét eh, most megkérem, hogy megtartsa, eh, lehetőleg eh, röviden mert nagyon szorít bennünket az idő, parancsoljon. Be short. Köszönöm szépen, megígérem, hogy rövid leszek. Én nem csak arról szerettem volna szólni, hogy a RAN hálózat az mit is jelent, hanem egy-két ajánlást is szerettem volna bemutatni, amelyet megfogalmaztunk. És a börtönökben tapasztalható radikalizálódás témájában is vannak ajánlásaink. A Charlie Hebdo támadások óta láttuk, hogy a különböző tagállamok jogalkotói, politikusai bizonyos javaslatokat elleneznek, más javaslatokkal előállnak, és így tovább a REN nem belül vannak olyan emberek, akik a helyszínen dolgoznak ezekben az érintett börtönökben, és ezért gondoltam, hogy hasznos lenne az ajánlásainkat megosztani önökkel és remélhetőleg a végén az exit stratégiákról is még tudok majd szólni pár szót. Hát a mostani belbiztonsági stratégia, amelyet idén tekintettek át, ahogy már említették, őt fő célral rendelkezik. Az egyik egyébként a radikalizálódás megelőzése, és én a megelőzésre helyezem a hangsúlyt. Három lépés következik ebből a cselekvésből. Az egyik a közösségek kezébe, hogy a közösségek kezébe adjuk a cselekvési lehetőséget. A REN ebben nagyon aktív. 2011-ben indította ezt be a bizottság, és mi 2012-ben kezdtük a munkacsoportok létrehozását. Szeretném jelezni, hogy mindig gyakorlati emberek, akik úgymond a tűzvonalban vannak, ők vezetik ezeket a munkacsoportokat. Több mint 1500 főről van szó, és a 28 tagállamból érkeznek ezek az emberek. Az elmúlt mondjuk így három évben ezek a gyakorlati szakemberek 83 eseményen találkozhattak egymással. A RAN hálózatnak két fő célja van. Az első, sajnos mondom, nem sok van közel a politikához, ez itt a szakértők tapasztalatcseréje, tehát ezeknek a gyakorlati szakembereknek a tapasztalatcseréje. Például a rendőrök, tanárok véleménycseréje, hogy hogyan lehet a radikalizálódást beazonosítani, hogyan lehet a fiatalok gondolkodására hatni már nagyon-nagyon korán, ennek csak kicsi kapcsolata van a politikával, nagyon-nagyon gyakorlati dologról van szó. A második célkitűzésünk, a tapasztalatcsere volt ugye az első, a második célkitűzésünk pedig az, hogy politikai ajánlásokkal szolgáljunk önöknek. És mindezek az ajánlások az első kézből szerzett tapasztalatokon alapulnak. Tehát nem valami fajta tudományos, egyetemes dologról van szó, hanem nagyon gyakorlatias dologról. A tendenciákat már nagyon korai szakaszban tudtuk azonosítani. A külföldi harcosokról mi már sokkal korábban beszéltünk, mint hogy ez a téma a médiában megjelent volna. Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen együtt kell dolgoznunk az egészségügyi dolgozók, a tanárok, mindenki, a rendőrök, a börtönőrök, mindenkinek együtt kell működnie, hogy kezelni tudjuk ezt a problémát szeretném jelezni, ez itt sárgával látható, hogy elkezdtük a tagállamokat is támogatni, és tényleg csak egy nagyon rövid dolog. Az első munkacsoport, ugye hivatkoztak erre a kérdésre, csak azért mondom, az internetes munkacsoport, tulajdonképpen ellenarratívák megteremtésén dolgozunk, ezeket az embereket kiképezzük, hogy hogyan lehet ilyen ellenarratívákat készíteni, és ezeket aztán megjelentetni az interneten, a Google-on, a YouTube-on, és így tovább. De lehet ez, lehetnek ezek az emberek rendőrök, egészségügyi szakemberek, és így tovább. Sok külföldi harcosnak vannak egészségügyi kérdései, és így tovább. Tehát, hát, hogyha az egészségügyi szakértőket bevonjuk a témába, akkor a korai feltárás, detektálás is könnyebb. Tehát a tagállamok kapcsán ezt akartam mondani, hogy őket is támogatjuk, és a képzők képzése is nagyon fontos. A helyi nyelveken is beindul a képzés, öt tagállamban már vannak tapasztalataink, workshopokat tartottunk a helyi nemzeti exit stratégiák kidolgozásáról, és a hatóságok képviselői már több mint egy tucat tagállamból eljöttek ezekre. Támogatjuk a tagállamokat abban is, hogy a saját stratégiájukon javítsanak. Ez a munka most öt tagállamban zajlik már. Végül pedig általánosságban a RAN hálózatról. Mi egymás között azt mondjuk, hogy négy legfontosabb ajánlásunk van, gyakorlatilag ez a, a mi DNS-ünk, így is lehetne mondani. Az első, hogy azok, akik a legközelebb vannak, a, akik a terepen dolgoznak, ez az 1500 ember, ők kulcsfontosságúak ennek a problémának a megoldásában. A helyi rendőr, a tanárok, a helyi egészségügyi dolgozók, és így tovább. A második ajánlásra azt hiszem egy-két parlamenti képviselő már utalt, a megelőzés. A megelőzés kulcsfontosságú. Nagyon sokan beszélnek a nyomozásról, vizsgálatokról, eljárásokról, és így tovább. Nyilván ezekbe is erőt, energiát kell fektetni, de a megelőzés nélkül csak Dunára öntjük a vizet. A rendhálózat véleményez a radikalizálódás ellen fel kell lépni minél előbb a lehető legkorábban. A radikalizálódás magjait meg kell akadályozni, hogy ezek amiket el lehessen vetni, ezek aztán szárba szökkelhessenek. Tehát a tanárokat is segíteni kell abban, hogy a már a tanteremben, nagyon korai szakaszban azonosítani tudják a radikalizálódás jeleit, és a, az érintett fiatalok szívét, gondolatait meg tudják egy kicsit változtatni a hatóságok segítésére is, segítségére is szükség van, civil szervezetekre, állampolgárokra. Nagyon gyakran ők a, a legjobbak bizonyos más feladatok elvégzésére. És végül pedig, a, mint a, a mi a, márkajelzésünk, a negyedik megjegyzésünk az, hogy ugye nem lehet egyszerűen a copy-paste megoldást alkalmazni. A legjobb gyakorlatokat sokszor a helyi körülményekhez kell igazítani, mielőtt azok működnének máshol. A radikalizációról még a börtönökben is szerettem volna beszélni. A radikalizálódásról általánosságban is beszéltünk, illetve arról, hogy ez hogy alakul ki a börtönökben, vagy a visszatérő külföldi harcosokkal mi történik a börtönben. Most már két éve zajlik ez a munka, és azt is észrevettük, hogy a párizsi szomorú események után nem csak az EU szinten, hanem nemzeti szinten is eh, mi történt a eh, politikusok körében. Olyan megközelítéseket eh, kezdtek el emlegetni, amelyekről már mi régóta beszélünk. Az egyik ezek közül az, hogy a terrorista bűncselekményekért elítélteket terrorista szárnyakba teszik külön intézményekbe. Ennek több előnye van. Az egyik az az, hogy azok az emberek, nem tudnak újabbakat beszervezni, más fogvatartottakat beszervezni, akiket mondjuk nem terrorizmusért ítéltek el. A nagybiztonságú intézmények lehetségesek, a börtönörök elmondják nekünk, hogy nagyon nagy előnye van ennek, a szigorú biztonsági intézkedésnek, és a monitoring is lehetőséges, tehát lehetséges nem csak az, hogy a propagandát tudják követni, ami kibeáramlik a börtönből esetleg, hanem azt is, hogy megpróbálhatják deradikalizálni az érintetteket. Ennek a megközelítésnek is vannak azért hátrányai. Az első az az, hogy ugye több terrorista sejt integrálódását segítjük azzal, hogyha ezeket elkülönítjük egy külön szányba vagy külön intézménybe. A másik pedig az, hogy ugye a vezetőket és a követőket egy helyre tesszük, és ez egyfajta motiváló erő, a vezetők továbbra is tudják motiválni a követőiket. Hollandiából származik a következő példa, itt látják a fotót egy tüntetésről, hogy a propagandát is segíti ez a lépés. Sokan mondják, hogy ez csak a muzulmánok elleni fellépés, hogy a terroristákat így külön helyezik el a börtönökben. vannak, akik azt mondják, hogy az általános, a hétköznapi börtön életbe kellene integrálni ezeket az embereket. Nos, a szakértőink azt mondják, hogy a nem radikalizálódott fogvatartottak, illetve a terrorizmusért elítéltek közötti kommunikációt ösztönözve lehet pozitív hatásokat elérni. Tehát mondjuk nyugati háttérrel rendelkező személyek esetleg elmondhatják, hogy hát nem az egész, egész nyugat áll hadban az iszlamistákkal, meg hogy vannak itt más emberek is, akiket nem terrorista bűncselekményekért ítélték el, és hogy ítéltek el, és hogy lássák, hogy vannak itt alternatív utak. Egy másik előny, hogy ha nem különítjük el őket, hanem betesszük őket az általános közösségbe, fogvatartottak közé, az az, hogy ugye nincsenek körülöttük, nincs körülöttük a többi radikalizálódott személy de hát azt ki kell hangsúlyozni, hogy van itt egy komoly hátrány, a terroristák esetleg radikalizálhatnak másokat, akiket nem terrorista bűncselekményeket ítéltek el, megpróbálhatják azokat beszervezni. És persze nyilván ö, könnyebb a börtönön kívüli terrorista sejtekkel is kommunikálni, hogyha valaki nem egy ilyen elszigetelt intézményben van. Tehát a politikusok, nagyon sok szakértő kezdte el emlegetni ezt a gondolatot, a médiában is megjelent, de nem sok börtönszakértő fogalmazott erről. Ezzel kapcsolatban azt kívánjuk mondani a politikusoknak, hogy kérjük, hogy ne cselekedjenek el hamarkodottan, és ne döntsenek arról, hogy, valaki, hogy ezeket az embereket izoláltan tartják fogva, vagy hogy beintegrálják őket a közösségbe. Tehát gondolkodjanak el, a lehetőségről, mind a két rendszerről. Gondolkodjanak el arról is, hogy elszigetelten tartsák ezeket az embereket a börtönben, illetve az integráción is gondolkodjanak el. Minden egyes esetben konkrétan kell megítélni, hogy egy elkövető melyik rendszerbe illik, hol legyen a helye, szigeteljék el, vagy pedig tegyék a közösségbe. Figyelembe kell venni, hogy van-e mondjuk a családi támogatás, testvérek, szülők, és így tovább, akik mondjuk a deradikalizációt elősegíthetnék. Vagy pedig van esetleg egy olyan házastárs, aki szintén radikalizálódott és Szíriába járt, és így tovább, akkor másként kell cselekedni. Vagy milyen bűncselekményt követtek el? Vannak olyan terrorista cselekmények, amelyekben nem feltétlen szerepet erőszak van, ahol meg igen. Nagyon sokan azt mondják, hogy jó lenne majdnem az összes esetben azzal kezdeni, hogy ezeket a terroristákat külön intézményben elkülöníteni, és monitoring tevékenységet folytatni, figyelni őket, és utána pedig megvizsgálni, hogy ha egy kicsit deradikalizálódtak, át lehet-e őket helyezni egy hagyományos börtönbe, az általános börtön társadalomba úgymond, de nagyon sok mindent figyelembe kell venni, a vallás szerepét, a család szerepét, a radikalizálódásban, és így tovább, ezeket a tényezőket mind-mind ki kell értékelni, mert ezek befolyásolják az érintett személy változásait a jövőben. Látom, lejárt a 10 percem már is. A fő üzenetem talán az lenne, önöknek az, hogy kérem, hogy ne ítéljenek el hamarkodottan. Hallgassák meg a gyakorlati szakembereket, akik ott dolgoznak, és az exit stratégiákról hadszoljak nagyon-nagyon gyorsan, nem csak az ítélkezésnél van ezekre szükség. Nagyon sok olyan külföldről visszatérő személy esetében szükség van ezekre, akik nem kerülnek börtönbe és deradikalizálódási programok úgy kell, hogy kezdődjenek, hogy bizalmat alakítanak ki, támogatnak embereket, gyakor- hogyha gyakorlati gondjaik vannak az iskoláztatás, a lakhatás és így tovább. Nyilván hosszú távú megközelítésre van szükség, amelyben több érintett fél részt vesz. A szociális készségek, a saját magatartás, ezek mind-mind olyan témák, amelyekkel foglalkozni kell nagyon fontos az is, hogy a helyi közösségeket bevonjuk, akár az áldozatokat is, a családot, és így tovább. Fel kellett így gyorsítanom, de ezt nem látták, hogy olyan munkacsoportunk is van, ahol az áldozatok érintettek, az áldozatok beszámolnak a, az élményeinkről, tantermekben, iskolákban, és így tovább, és ez is segítheti a deradikalizálódást hogy ezek a fiatalok hallanak az, élménye, az áldozatok élményeiről. Nagyon sok program sikeres. Nem az ideológiát kezeli központi kérdésnek, kérdésként, de hát nyilván erre is oda kell figyelni. Említettem az ellennarratívákat. Nagyon sok ellennarratívát készítenek az emberek. Nem csak rendőrök és hivatalszervek alkalmazottjaira van szükség, hanem a civil szervezetekre is. És hát nyilván a börtönszemélyzet is az érintettek közé tartozik, mindenkinek együtt kell működnie. Megpróbáltam rövid lenni, elnök úr, köszönöm. Nagyon nagyra becsülöm, mondja az elnök úr, hogy ezt így lerövidített, és köszönjük az előadását is. Nagyon sok képviselő érdeklődik a téma iránt. A tagállamok közötti konzisztenciával van itt gond, egyes tagállamok sokkal előrébb tartanak, mint mások, és a stratégia is eltér az egyes tagállamokban. Most jutottunk el odáig, hogy olyan kérdés lesz ez, amit Európai Unió szinten megvitatunk, de ugye a gyakorlati szinthez érkezünk, hogy akkor mit is tegyünk. És amikor valaki idejön és ilyen gyakorlati lépésekről kezd el beszélni, az szinte, mint hogyha derültékből villámcsapás így ér minket, de valóban meg kell, hogy szokjuk ezt, hogy még itt a parlamentben is, az Európai Parlamentben is ilyen szintről is vizsgálnunk kell ezt a kérdést. Nem mindenki szok, van az ilyenfajta megközelítéshez hozzászokva. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt a szempontot is most hallhattuk. Ugye biztos a bizottság képviselője is e, beszélt erről, és a bizottság is majd e, még a továbbiakban is szólni fog ezekről a témákról, de itt most nagyon gyakorlatias előadást hallottunk. Tudom, hogy tényleg maratoni ez az ülés, kedves kollégák, megköszönöm mindenkinek a türelmét. Most már közeledünk a 12 óra 30-hoz, megpróbáltuk a lehető legátfogóbban e, kezelni a témákat, az alapjogi ügynökség, az adatvédelmi biztos véleményét is meg akartuk hallgatni. Először Molten Káromot kérem, hogy az alapjogi ügynökségről től szóljon. Mi a véleménye, ugye lesz a, a februári tanácsülés, mi a perspektívája, az önvéleménye, önvéleménye szerint az ügynökségnek mi szerepe lesz ebben? Fodi. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a meghívást is, hogy eljöhettem ide a Libe ülésére egy ilyen nagyon fontos eszmecsere kapcsán. Európában nagyon összetett viták folynak most. Megpróbálom rövidre fogni. Természetesen ezt a vitát ma azon a napon tartjuk, amikor a nemzetközi holokausztról is megemlékezünk. A holokausztról ma emlékezünk meg, és ennek kapcsán látható, hogy milyen körültekintve kell, hogy legyünk Európában. Európában nem csak a béke, békére és a jólétre emlékezünk, hanem vannak vallási konfliktusok, kisebbségekkel kapcsolatos problémák is, tehát körültekintve kell, hogy legyünk. A szörnyű párizsi támadások után nagyon gyorsan láthattuk, hogy a biztonsági riasztás szintje megemelkedett a 28 tagállamban joggal, hiszen szörnyűséges volt, amit tapasztalhattunk, amit láthattunk, aztán ugye ott voltak a belgiumi események is. De látnunk kell, hogy amikor ilyen eseményekre kerül sor, akkor az emberi jogokkal kapcsolatos védelem szintje is meg kell, hogy emelkedjen. Gyorsan kell reagálnunk a rendvédelmi szervek részéről is, ahogyan azt többen említették. Egyensúlyt kell teremtenünk. Engedjék meg, hogy néhány kérdést megvilágítsak, amely kapcsán azt kell mondjam, hogy éberekkel legyünk. Először is, amikor a jogszabályalkotásról beszélünk, Butarelli kollégám erről majd átfogóbban beszél az utas nyilvántartási adatállományról, az adatvédelemről, de a PNR vonatkozásában, illetve a az útlevelek bevonása kapcsán emlékeznünk kell arra, hogy az alapvető jogokról kezdettől fogva beszéljünk. Az alapvető jogok nem egyfajta pluszként kell, hogy jelentkezzenek a folyamat végén, ha egyáltalán. Hogyha például az utas nyilvántartási adatállományt nézzük, vagy az adatok megőrzéséről szóló bírósági ítéletet, ez felrázott mindenkit, felhívta a figyelmet az arányosságra, illetve egyéb szükséges kérdésekre, amelyeket be kell építeni bármilyen PNR javaslatba. Az alapjogi ügynökség iránymutatást nyújtott a tagállamoknak, amikor azok nemzetközi PNR rendszereket akartak kidolgozni. 12 kérdésre hívtuk fel a figyelmet, például arra, hogy a célt jól körül kell határolni, a miértre választ kell adni, amikor ilyen jogszabályt dolgoz ki egy ország. Bővített védelmet kell nyújtani, biztosítékokat, fokozni kell a rendszer átláthatóságát az utasok felé, hogy ők is pontosan tudják, hogy mivel állnak szemben. Ezek bizonyos minimális követelmények, amelyeket be kell építeni egy ilyen rendszerbe. És ugyanez mondható el az útlevelek bevonásával és egyéb javaslatokkal kapcsolatban. Az, adat, az alapvető jogokat kezdettől fogva be kell építeni a folyamatba. Az elmúlt hetek során hallhattuk azt is, hogy fokozottabb ellenőrzést kell bevezetni azokkal szemben, akik radikalizálódtak, vagy akikkel szemben akik esetében fennáll az aktív fellépés veszélye. A bűncselekmények elkövetése természetesen a rendvédelmi hatóságok kompetenciájába találkozik, de mindig egyensúlyt kell teremtenünk, mikor beszélünk arról, hogy jogszerű a profilkészítés, és mikor beszélünk egy szélesebb kontextusban bekövetkező profil készítésről, amikor egyfajta diszkriminatív vagy etnikai alapon eh, megvalósuló profilkészítésre kerül sor. Amit eh, tapasztalhattunk több év során, amikor, válságok, amikor ugye válság volt Európában is, láthattuk, hogy a radikalizálódáshoz a fiatalok körében akkor járulhatunk hozzá, hogyha ők úgy érzik, hogy bizonyos rendvédelmi szervek célcsoportjává válnak. Például amikor útban az iskolák felé a rendőrség feltartóztatja őket, vagy szúropróbaszerű ellenőrzéseknek vetik alá őket, a fiatalok számára ez egyfajta ösztönző erő lehet a radikalizáció felé. A 2009-ben végrehajtott nagy horderejű felmérésünk során is láthattuk, 23 ezer etnikai kisebbséghez tartozó személyre terjedt ki ez a felmérés. Azt láthattuk, hogy a válaszadók 40%-a állította, hogy a rendőrség ellenőrzésnek vetette alá, és véleménye szerint ez azzal volt magyarázható, hogy bevándorló. Ez pedig nagyon komoly, ugyanis ők úgy érezték, hogy az ellenőrzést az motiválta, hogy egy adott csoporthoz tartoznak, nem pedig az, hogy valami konkrétat elkövettek volna. Ez egyfajta korlátot épít, egyfajta akadályt a rendvédelmi szervek felé és a bizalomra is negatív hatással van. Ne felejtjünk meg arról, hogy az az információ, amelyet a rendőrség kap, nem csak a kamerák által, hanem egyfajta valamilyen telefonhívás által jut el a hatóságokhoz, amikor egy családtag vagy szomszéd problémákról értesíti a hatóságokat. Ez pedig egy nagyon fontos elem a terrorizmus elleni küzdelemben. Tehát kérném, hogy ezt is vegyék figyelembe. Éppen ezért, elnök úr, egyetértek az ön felvetésével és amikor azt mondja, hogy a radikalizálás, radikalizálódással szemben össze kell kapcsolnunk a megelőzést, a védelmet, az üldözést, ezeket az elemeket összhangba kell hozni, és megfelelő egyensúlyt kell kialakítanunk. És végezetül a párizsi incidenseket követően az ügynökség vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy az etnikai kisebbségekre vonatkozó felmérés kapcsán, amikor ez, az említett válaszokat kaptuk, úgy döntöttünk, hogy megismételjük ezt a felmérést, és így megállapíthatjuk, hogy jobb irányba vagy rossz irányba mozdultak el az események, így akkor feltárhatjuk azt is, hogy a szakpolitikáknak milyen hatása van. A párizsi támadásokat követően az intézményekkel is felvettük a kapcsolatot, és azt kértük tőlük, hogy két héten belül tájékoztassanak bennünket bármilyen fajta antiszemita incidensről, vagy az iszlamofóbia bármilyen megnyilvánulásáról. És a szakpolitikákra adott válaszokat is értékeljék. Természetesen ezt még értékeljük, úgyhogy még ez a jelentés nincs a kezünkben. Megkaptuk már mindesetre az összes adatot. De ha felületesen vizsgálom meg ezt a kérdést, akkor két megállapításra jutok. Egyfelől kétséget kizáróan a e, félelem szintje sokkal jelentősebb a zsidó közösségen és az iszlám közösségeken belül is a támadások óta. Amit eddig láthatunk, az nem az, hogy e, megugrott volna a két közösség szembeni támadások száma, de mindenképpen megállapíthatjuk, hogy nagyobb a félelem a közösségek körében, ez pedig természetesen az életminőséget is aláássa. Tehát a védelem a rendőrség részéről most egy nagyobb igény, például az iskolák esetében. És egy másik dolog, amit megállapíthattunk, némileg pozitívabb jellegű, a helyi közösségek vagy a vallási közösségek vezetői nyomatékosabban kiálltak a nyilvánosság elé, szemben a korábbi incidensekkel, őszintébben nyíltabban fogalmaztak, egyértelműbben, egyszerűbb nyelvezetet használva. Úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben erre építhetünk majd, és így némileg le is csillapíthatjuk némileg a kerélyeket. ez pedig egy komoly lehetőség az a politikusok számára, a politikai döntéshozók számára. A helyi közösségek, a vallási közösségek vezetőit így könnyebben be lehet vonni. Végezetül két dolgot emelnék ki egyfelől az alapvető jogokat be kell építeni kezdettől fogva a jogalkotásba, és sokkal jobban kiforrott stratégiákra van szükségünk a deradikalizáció folyamatában. Be kell vonnunk a társadalmat ebbe a folyamatba. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Az uh, adatvédelmi biztos nagyon fontos szerepet játszik majd abban, hogy az Európai Unió uh, utasnyilvántartási és más javaslatainak uh, adatvédelmi aspektusait alaposan megvizsgálja. Tehát Giovanni Buttarelli-nek adom meg a szót, miatt a kollégák kérdéseket tennének fel. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy meghívtak erre a rendkívüli szakbizottságülésre, nem csak soron kívül, hanem tényleg rendkívüli fontosságát és érdekességét tekintve is adatvédelmi biztos kinevezésemet követően most először tehetem ezt meg. Többen elmondták ezt itt előttem, hogy Európa soha nem látott terrorista fenyegetésnek van kitéve. Egyetértek azzal, hogy biztonság politikai szempontból ez kulcsfontosságú pillanat. A madridi vagy londoni események óta most először kapott ekkora rendeletet az adat megőrzési csomag elfogadása. A sokkoló és szomorú párizsi események tükrében az adatvédelmi biztos különösen tisztában van azzal, hogy az Európai Uniónak e tekintetben fel kell lépnie. Ehhez azonban az összes intézményi szereplő támogatására számítunk. nem elefántsoron elefántcsont toronyban dolgozunk, nem elszigetelve kívánunk semmiféle javaslatot tenni. Azon kell gondolkodniuk az uniós intézményeknek, hogy milyen jogalkotási lépéseket tegyenek, hiszen közösen kell megelőznünk a Párizsihoz hasonló szomorú események újra bekövetkezését. A brutális támadások és az azt követő belgiumi terroristák elleni fellépés alapvető jogainkat és értékeinket védik, védték. Ez irányú felépésünk tehát továbbra is arra kell, hogy irányuljon, hogy az alapvető értékeinket védjük. Ugyanakkor ez fontos próba is próbálja annak, hogy az uniós jogalkotók le tudják-e vonni a következtetéseket a múlt hibáiból, és el tudják-e kerülni azt, hogy a nem hatékony intézkedéseket hozzanak, illetve olyan intézkedéseket ne fogadjanak el, amelyeknek a jogszerűsége megkérdőjelezhető. Egy tagállami igazságszolgáltatási rendszer ben dolgoztam éveken keresztül, ezért különösen értem, látom azt, hogy egy holisztikus megközelítés mennyire fontos. Ahogy azt Csajkovszki, úr is mondta, ez az előfeltétele egy világos, hatékony stratégiának. De Kerkhov úr január 17-én kiadott dokumentumában hangsúlyozta azt, hogy fenntartható hosszú távú politikákat kell kialakítanunk. A fenntarthatóság persze azt is jelenti, hogy hűek maradunk az alapjogi, szabadságjogi értékeinkhez. Éppen ezért én a meglévő garanciákat a szabad kommunikáció garanciáit én olyan gyorsan nem kérdőjelezném meg. ezek garantálják, hogy a rendőrség eh, nem hallgathat le mindent, eh, nem minden dossziéhoz, eh, fájlhoz férhet hozzá. Szerintem ez fontos. Nyilván önök is tudják, hogy tavaly az adat megőrzési irányelvet az Európai Bíróság azért helyezte érvényen kívül, mert, és idézem, a 2006 per 24-es irányelv értelmében az uniós jogalkotók túllépték azt a határt, ami 78 eh, és 7.8-as, eh, illetve 52 per 1-es eh, alapszerződési cikk értelmében az arányosságot írja elő. Ezeket a korlátozásokat akkor korlátokat akkor csökkentik, csak hogyha nagyon komoly veszély fenyegeti az alapvető jogokat. Éppen ezért nagyon szigorú esetben bírálhatják csak felül a bíróságok a jogszabályok van lefektetett kritériumokat. Most először az Európai Bíróság nagyon komolyan kimondta véleményét alapjogi, az alapjogokat esetleg sértő uniós jogszabályok tekintetében. Nos, egy olyan szakpolitikai eszköztáron dolgozunk, amely lehetővé teszi önök számára, hogy a szükségesség és az arányosság mértékét és elvét pontosabban felmérhessék egy jogszabály elfogadását megelőzően. Ahogy azt ma is teszik, a szükségesség és az arányosság elvei alapján kell átvilágítani minden jogszabálytervezetet. Több terrorizmus elleni megoldás is létezik. Vannak olyanok, amelyek lehet, hogy adatvédelmi szempontból problémamentesnek tűnhetnek. Például az, hogy Európolnál egy európai terrorizmus ellenes központ jöjjön létre, amely vagy az, hogy rendszeres szerűbben és proaktívban cseréljenek információkat a tagállamok egy közös platformon keresztül, vagy a terrorizmussal kapcsolatos anyagok internetről történő eltávolítása terén, bár itt szerintem nincs szükségű intézkedésekre, illetve hogy az információcsere és a határellenőrzés terén előrelépjünk. Carlos Coelho-val a Schengeni Felügyeleti Bizottsággal ültünk, amikor a SZISZ 2 platform létrehozásán dolgoztunk, akár csak Coelho úr, én is szeretném, hogyha ezeket az intézkedéseket nek valóban érvényt szereznénk, mert új e, lépésekre szennánk el magunkat. A francia hatóságok Párizsban egy kölcsönös jogsegély programunk kérésen keresztül a CIA-val együtt, amikor egy amerikai alapú szolgáltató, amerikai székelyű szolgáltatótól bekért információs segítségére járhattak el. Tehát alaposabban elemezik el a különböző szakpolitikai lehetőségeket. Az, most konkrétabban beszéljünk az unión belüli járatokra vonatkozó utasadat nyilvántartásra. Bósz úr arról beszélt, hogy szükség van egy uniós PNR rendszerre. A kutatások, a legfrissebb kutatások értelmében becsült adatok szerint 3000 uniós polgár harcol Szíriában, és minden harmadik vélhetőleg terrorista tevékenységben vesz részt. Ez azt jelenti, hogy legalább 150-200 eh, potenciális visszatérő terroristával kell valamit kezdeni. Nem csak a külföldi harcosok között vannak terroristák, de a kérdés felmerül, hogy egy új PNR, a utasadat nyilvántartási rendszer mennyire segítenének megoldásában. Megint az Európai Bíróság ítéletét idézném az 56-os cikket. Olyan személyekre vonatkozna ez, akikre vonatkozóan nincsen semmiféle bizonyíték arra, hogy viselkedésük közvetve vagy közvetlenül komoly bűncselekményekhez kapcsolódna. Így fogalmaz tehát az Európai Bíróság az ítéletében. Diaz de Meire úr tehát a garanciák kérdését joggal hangsúlyozta, ezek nem formálisak, hanem hatékonyak és dinamikusak kell, hogy legyenek. Az uniónak ezért azt kell elemeznie és indokolnia, hogy hogy ilyen nagy tömegű, nem célzott adagyűjtés valóban szükségszerű-e, és valóban most van-e erre szükség? Van-e például bármiféle bizonyíték arra, hogy PNR irányelv segítségével a Charlie Hebdo támadásokat meg lehetett volna előzni. Nem akarok itt ítéletet, személyisítetet hozni, nem, csak a, a, a szükségesség és az arányosság elvét járjuk itt körbe közösen. Mi a hozzáadott értéke tehát annak, hogyha további adatokat, további fajta adatokat gyűjtünk, fel lehet-e a bűnök, bűncselekmények ellen hatékonyabban lépni ennek segítségével. A javasolt az EU-PNR rendszer és harmadik országbeli rendszerek elemzése alapján egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy a bűnüldözés javulhat ennek köszönhetően. 2011-ben az előődöm nagyon kritikusan nyilatkozott az Európai Bizottság javaslatáról. A priori nem ellenőrzzük, vagy nem támogatjuk semmiféle új intézkedés meghozatalát. Ugyanakkor komolyan vesszük azt, hogy az Európai Parlamentet szaktanáccsal kell ellátnunk, véleményeznünk kell ezeket a javaslatokat, ezért eh, ma csak annyit mondhatok itt el, hogy hajlandó vagyok proaktívan segíteni önöknek abban, hogy eh, a céljaikat elérjék kevésbé intrúzív eh, célokkal. Avramopoulos biztos úr már felvettem a kapcsolatot, Gilles Dekerkov és Ruete, Matthias Ruete hivatalával is ugyanígy felvetem a kapcsolatot. Szívesen együttműködök önökkel, akár csak az a tanácssal annak érdekében, hogy hatékony biztonságpolitikai megoldásokat találjunk, anélkül, hogy túlzott mértékben korlátoznák az, EU, az európai polgárok alapvető jogainak érvényesülését. Persze tudom, hogy nem könnyű sem az önök feladata, jogszabályalkotóként, sem nekem adatvédelmi biztosként alaposan is jól elemezni a szükségszerűség, szükségesség és az arányosság elvének, teljes, elvének teljesülését. Éppen ezért, akik egy intruzív jellegű javaslatot tesznek, nekik kell több információt rendelkezésre bocsájtani. Kirkhope úr február 4-i eseményre nem hívom meg én magamat, de ahogy azt Ruete úr javasolta, szerintem jó döntés lenne ezt az intézményt bevonni a bizonyítékok elemzésébe, hogy ez ne zárt ajtók mögött történjen. Gyorsan, módszeresen kell tehát eljárnunk. Jobban szeretném, zárásképpen ezt mondom el, jobban szeretném eh, látni azt, hogy egy eh, esetenként elbírálás meg, miért nem működhet. Mi van akkor, hogyha egy szelektív PNR rendszer, amely konkrét országokra, vagy konkrét járatokra, vagy konkrét utas eh, kategóriákra vonatkozó gyűjtés, miért nem elég? Az ügyészségi adat adatok alapján eh, azt mondjuk, eh, azt látjuk, hogy dinamikus hírszerzést szeretnének eh, a, a, a tömeges, passzív adatbázisok igazából sokat nem segítenek, már csak azért sem, mert nincs elég emberünk arra, hogy ezt megtegyük. Ezért arról is beszélnünk kell, hogy a PNR rendszerben milyen típusú adatokat gyűjtsünk. Eseti alapon kell elbírálni, eldönteni, hogy az adott intézkedésre vonatkozóan mi a célra vezető. Végezetül egy globális megközelítéssel kapcsolatban a kétoldalú PNR megállapodások harmadik országokkal azt mutatják, hogy közép-hosszú távon egy következetes megközelítésre van szükség. Nem kell minden áron egy regionális megközelítéshez ragaszkodnunk tehát az Európai Bizottság előző javaslatának apró elemeinek módosítása hasznos lehet, például az adatmegtartás, átadás tekintetében. Jó gondolat az, hogy működjünk együtt. Az utas adatnyilvántartás terén, de más tömeges adatgyűjtési felépés terén is. Ez egy fontos próbája annak, hogy együtt tudjunk-e működni. Let's go straight to you now. Kedves kollégák, most önök következnek. Diaz de Mera úrral kezdem, mert ő már az előző kör végén is szeretett volna szólni, és akkor nem fér be a sorba. Mindenkinek nagyon szeretném mondani, 12.30-kor be kell, hogy fejezzük az ülést, hogy tartsa az időt, hogyha túl sokat beszélnek, túl sok időt fogyasztanak el, akkor nem lesz idő a válaszadásra. Próbálják az egy percet tartani. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Mohamed Alahmani tegnap ő a DICE szóvivője, azt mondta, hogy bármely olyan muzulmán, aki képes vért ontani, tegye meg, akár egy kés, egy autó, egy kő, egy golyó által, vagy akár a saját öklével. Látjátok, hogy mit tett Kanadában egy, egy egyszerű muszlim és amit a francia és belga testvéreink megtették, Eh, Allah eh, legyen könyörületes mindenkivel. Hát elnök úr, a Schengeni rendszer eh, ez nem szabad hozzányúlni. Ott van ugye az alapjogok listája, és ennek kell az összes jogszabályt alávetni. Itt van ugye a jogállamiság, illetve annak a biztosítékai, és ellensúlyozni kell azt, hogyha bármilyen fajta túlkapásra kerülne sor. Ez itt van a kezünkben, és ez a mi lényegünk, ez pedig sokkal több, mint a puszta létezés, de védenünk kell az állampolgárainkat azon eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak, és más eszközökkel is, amelyeket demokratikusan jóvá hagyunk, és amelyek lehet, hogy korlátozott szavatosságúak lesznek, annak fényében, hogy milyen fenyegetéssel nézünk szemben, és míg megelégedünk saját magunkkal, mások fatvákat adnak ki, és gyilkolnak nap, mint nap. A legrosszabb az az lenne, hogyha megint több tüntetésre kellene elmennünk, hogy a szolidaritásunknak hangot adjunk. Köszönöm, elnök úr! Diaz de Mera tisztelt kollégák! Jóteva asszony. Ah, merci, monsieur le président. Mon question est Köszönöm. De Kerkhoff úrhoz eh, fordulnék a kérdésemmel. Az Európai bizottság egy, egy, egy biztonsági stratégián dolgozik. Nos, a parlamentben és ebben a szakbizottságban dolgozzunk egy eh, holisztikus migrációs és menekültpolitikán. Ön szerint hogyan tudjuk a két program közötti kapcsolatot megfeleltetést biztosítani? Másodszorban Törökország a nagy kérdőjel. Ön szerint a kapcsolatok, a közös fellépések és a közös munka az Unió és a Törökország között megfelelő és megfelelő mértékű? Juliana, that was under a minute. Thank you very much. Ez kevesebb, mint egy perc volt, gratulálok. Köszönöm. Bezártam a hozzászólók listáját, kérem mindenki tartsa be az idejét. Bölgi szívő következik, tessék. Na. Köszönöm szépen a PNR-re helyezném a hangsúlyt. Azt hallottuk ma, hogy a PNR nagyon hatékony ha visszaemlékeznem azon vitákra, amelyeket az elmúlt hetek során hallhattam, akkor elmondhatom, hogy azok, akik nyomást gyakorolnak az európai PNR érdekében, nem lehet tudni, hogy ennek milyen hatása lesz. Tehát az első kérdés az európai PNR kapcsán, ha ezt helyettesíteni akarnánk 28 rendszerrel, akkor ebben mi lenne az európai itt csak minimum standardokról beszélünk, amelyeket követnie kell az összes tagállamnak, vagy lenne egy közös központi adatbázis, egy algoritmus, amely alapján a részleteket nyomon követhetjük és elemezzük, vagy egyáltalán mi lenne ebben az európai. Másodszorban eh, Kirchhoff úr említette, hogy tudnunk kell azt, hogy a radikalizáltak Európában merre tartanak. Az esetek 27, 17%-ában ezt már tudjuk, ugye értesültünk a sajtóból, Németországban, Franciaországban tudjuk, hogy hányan mentek Szíriába az iszlám állam támogatására, hányan tértek vissza, ki az, aki radikalizálódott, anélkül, hogy bárhova elment volna ki vett részt terrorista képző táborokban, el tudnám magyarázni, hogy milyen forrásokból szerezzük ezen ismereteinket, ha egyszer nincs PNR adatállomány, és az adatokat egyes tagállamokban nem őrzik meg. Tehát a 30% esetében ugye azt említette, hogy tudni kell az útvonalakat, hogy a radikalizáltak hova mennek, na de kérdezem én, hogy ehhez szükségünk van-e a PNR-re? Szerintem nem Úgyhogy vitázunk egyértelműen arról, hogy mi lehet egy PNR adatállomány hatása. És végezetül némileg meglepett az, hogy a PNR-ről egy meghallgatást terveznek az én rendemen egy össze tömörítő ülésről van szó, nem tudom, hogy erre miért volna szükség. Kirkhope urat kellett volna előre vennem, elnézést kérek. Most Körkop úr után hallgatjuk meg majd a kollégát. Először Timothy. Um... Számomra nem gond, hogyha két szocialista után következem. Elnök úr, Kerkhoff úr és Butarelli úr felé szeretném a következőt elmondani. A bíróság ítéletben a standardok, amelyekre ugye Butarelli úr hivatkozott, a PNR-rel kapcsolatos előadóként nyilván mindannyian tudják, hogy kész vagyok arra, hogy foglalkozzam a jelentésemben ezen kérdésekkel. Éppen ezért ugye hallottunk a bizottsági javaslatokról, ez kicsit elavultnak tűnik számomra, hiszen van egy ennél némileg frissebb jelentés is. De szeretnék feltenni egy kérdést. Képesek kellene, hogy legyünk foglalkozni itt a parlamentben a bírósági ítélettel, tekintettel arra, hogy hány jelentés és rendelkezés foglalkozik ezzel. De talán félre kellene tennünk az összes olyan jogszabályt, ami az adatok megőrzésével foglalkozik, beleértve ugye a pénzmosás elleni irányelvet, amiről tudják, hogy az adatok gyűjtése tekintetében nagyon is határozott ugye a PNR-re kapcsolatban felvetettünk aggályokat. Szeretném tudni, hogy mi most az álláspontunk, akkor ezt most mind félretesszük egyelőre, vagy, vagy folytatjuk? Mikrofont kérünk. Colleague behind Mr. Kirkhope úr mögött a kollega, akinek a nevét nem tudom kimondani, Pagasza úr tudna a képviselő. Köszönöm szépen. Pagasa Urtundua a nevem. Meghallgattam mindenkit nagy érdeklődéssel a különböző kollégákat, de nézzük meg. Az elnyomás, erre szükség van? Minden bizonyal igen, ezen javítanunk is lehet arányossággal, úgyhogy az alapvető jogokat szavatoljuk? Remélem, hogy igen. Diaz de Mera úr említette hogy ezzel a terrorizmusra kapcsolatban a probléma az, hogy az időben korlátlanul jelen van. Hogyha az elnyomást hatékonyan szeretnénk tenni, ezt hogyan kívánjuk elérni? azon szervezetek, amelyek az, ellen, amelyek az erőszakos, fanatikus iszlámot képviselik, állandóan mutálnak már évek óta, és nagyon hatékonyak. És most az erőszakon keresztül demonstrálják azt, hogy milyen sikeresek a fiatalok előtt, akiket szeretnének megnyerni a fiatal muzulmánokat. Senki sem állítja azt, hogy ne legyen a bűnüldözés hatékony, de amit Ramadan úr képviselt ma, és amit a RAN hálózatról elmondott, az nagyon-nagyon-nagyon gyerekcipőben jár még. Hogyha nem tudjuk hatékonyan tenni a deradikalizációt és a megelőzést, akkor a problémáink nap mint nap növekedni fognak. 15 éve foglalkozom a deradikalizáció kérdésével, és 13 éve fiatalokkal és gyermekekkel, de hogyha nem vagyunk hatékonyak ezen a területen, akkor nem jutunk célba. Azt kell elérnünk, hogy a politikai elit, a tagállamok valóban elkötelezik magukat emellett, máskülönben igazából nem leszünk hatékonyak. Hogyha csak a bűnüldözés, az elnyomás terén leszünk hatékonyak, akkor a, a másik oldalt nem tudjuk megvalósítani. Tudom, hogy mindenki szeretne hozzászólni, de csak kérem, hogy korlátozzák magukat. Szofi Intvert következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Dökerkov úr <coughs> elmondta, hogy a rendőrök még a bírósági parancsal sem követhetik figyelemmel a gyanúsított mozgását, ezt nem értem, hogy miért. A második dolog az Európol. Egyre többet halljuk, hogy az Európol keretein belül kellene a hírszerzési információkat megosztani, de hát ez most akkor a hagyományos rendőri munka és a hírszerzési munka közötti határvonalakat nem mossa ez össze? Én nekem nem tetszene ez, hogy a, mint egy központi clearing intézmény az Európol így tevékenykedne. Birgit Cipellel egyetértek, és hát az én frakcióm azt kérte, hogy jobban támasszák alá bizonyítékokkal, nem feltételezésekkel, bizonyítékokkal. Én úgy szeretek jogszabályokat hozni, hogy ennek bizonyítékai vannak, tehát támasszák alá bizonyítékokkal, hogy ez szükséges. Világosabban kellene értenünk, hogy az adatokat hogyan használják fel. De hallom az egyes tagállamok minisztereit, mindegyik mást mond a médiában. Ó, igen, a PNR adatokat profilalkotó, profilalkotó célra fogjuk felhasználni, és a potenciális terroristákat majd azonosítjuk. Erre közben hallok valaki mást, aki azt mondja, hogy nem, hát csak a gyanúsítottak azonosítására fogjuk ezeket felhasználni. De hát én nem tudom, talán mielőtt a miniszterek az EU-PNR-t elkezdenék követelni, megállapodhatnának benne, hogy ez pontosan mit is jelent, ellenőrizhetnénk azt is, hogy tudják-e, hogy miről beszélnek. Talán az információt itt az ideje köröztetni. Köszönöm. Köszönöm, nem kalapáltam, mert lejárt az egy perc. Reveldállam következik. Tartsák be az egy percet, mert nem fogunk tudni befejezni. Köszönöm a fiatal európai külföldi harcosok közül sokan a szociális hálózatokon és az interneten radikalizálódtak. E, kilátástalanok különböző okból, főként veszélyeztetettek, nem mm, ne, nehéz helyzetben, nehéz gyerekkoruk volt, nehéz helyzetben nőttek fel, nincs kiút számukra. Mik a legfontosabb elengedhetetlen intézkedések? Az oktatás, szociális, társadalmi befogadás, illetve e, az internet cégekkel szorosabb együttműködés. Európai szinten egy e, korai figyelmeztető rendszerre van szükség, e, hogy lássuk a veszélyt. A franciaországi belső belügyi miniszteri ülés során is beszéltek erről, remélhetőleg így a fiatal radikálisok eseteinek nagyobb számban kerül a felderítésére a tagállamok hogyan képzelik ezt a fajta együttműködést, és az Európai Unió hogyan kíván részt venni ebben az intézkedésben. Szeretnénk európai szinten is arra statisztikát látni, hogy az internet propaganda melyen mértékben járul hozzá a radikalizálódáshoz. Köszönöm egyébként a nagyon érdekes beszámolókat, prezentációkat. Very much. Um, Mrs. Vergia, please. Verzsia asszony. Köszönöm, elnök úr. Mind a négyüknek szeretnék köszönet mondani, kiváló prezentációkat tartottak, igazi gondolat ébresztő beszédek voltak ezek. Már csak azért is, mert mindannyian így vagy úgy beszéltek arról, hogy meg kell találni az egyensúlyt. Dökerkov úrhoz fordulok, az általános elképzelését nagyra becsülöm, ugyanakkor a megelőzés, a prevenció eh, fontosságát hangsúlyozta, illetve a külső fellépés lehetőségeit is. Igen, ez mind fontos, de nem egészen értettem, hogy mit akart eh, mondani, amik pedig franciául beszélt a iszlám és a muzulmánok közötti furcsa feszültségről beszélt ezeknek a területeknek az esetében. Sajnálom, ugye nagyon gyorsan kell mondanom, de hát szorít minket az idő. Milyen igazi eszközt képzelnek el arra, hogy eh, deradikalizálják ezeket az elemeket. Konkrétumokat nem hallhattunk eh, ezzel kapcsolatban, csak nagy szavakat. Jó lenne, hogyha konkrétabb részleteket is mondana eh, ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Dökerhoff úr azt mondta, hogy nem érezte, hogy támogatást kap a megelőző munka, amit végez. Úgyhogy ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy vannak-e statisztikák, van-e valami fajta információ arról, hogy a tagállamok mennyit tesznek a megelőzés terén, és hogy mennyit költenek a megelőzésre, és mennyit költenek a szankciókra, büntető intézkedésekre. Aztán, amit Ramadan úr mondott, Mi történik azokkal, akik ugye már börtönben vannak? Szeretnénk, hogyha lenne valami fajta önkéntes program. Tudjuk, hogy az egyes tagállamokban más és más a helyzet, és hát nyilván a büntetés végrehajtási rendszer is más, az ítéletek is mások. Az én hazámban, Svédországban van egy olyan modell, amelynek értelmében a bírói ítéletet fajta kezeléssel kombinálják. Tehát mondjuk, hogyha nők elleni erőszakról van szó, valami fajta abúzív magatartásról, akkor lenne egy program, amelyben részt vesz az illető. Tehát az embereket kényszerítjük arra, hogy elvégezzenek egy ilyen képzést, hogy akítsák őket. Nagyon sok ember, aki elkövet egy ilyen cselekményt, még be sem tudja ismerni. A többi kollégától kérem, mondja az elnök hogy tartsák be az egy percet. Windberg asszony a következő. Köszönöm szépen elnök úr, megköszönöm a elhangzott előadásokat a panelben ülő szakértőknek. Dökerkov úrnak mondanám leginkább, hogy nagyon jó, hogy említette 2178-as állásfoglalást. Én nagyon sokat beszéltem erről, már több hónapja emlegetem ezt, és remélem, hogy végre is hajtják és a, ezt a határozatot. A Frontexet is említette, és a külső határokat, talán a Frontexet nem, de azt mindenképpen elmondta, hogy a külső határokat meg kell erősíteni. De nem értem pontosan, hogy mire is gondolt. A Frontexen keresztül gondolta ezt, vagy pedig más eszközökkel. És az utolsó kérdésem Én pozitívan tekintek a PNR-re, szerintem időnként szükség van rá. Az emberek ugye arra beszélnek, hogy az emberek szabad mozgását korlátozunk, és így tovább. De hát, hogyha az útlevelemet mutatom, vagy információt adok, ez tulajdonképpen a társadalom nagyobb biztonságát segíti elő, úgyhogy nekem ezzel nincs gondom. Azonban a dzsihadisták egy, együtt még ilyen hajókra is felszállnak, turista hajókra. Erről van-e információjuk? Köszönöm, mondja az elnök, Susanne Gomez. I've just visited the North Iraq. And... Most jártam, nemrég jártam Észak-Irakban, és saját szememmel láttam, hogy a tagállamok között igen kevés a koordináció. Akik például fegyvereket szállítanak, a mások humanitárius segítséget nyújtanak, ők sem koordinálnak egymás között, a fejlesztős politikai eszközökkel sem, például a menekültáborokban nincsenek iskolák, pedig az iszlám állam első áldozatai pont a keresztények. Nos, ez az utasadat nyilvántartás, amely a tagállamok szerint a terrorizmus elleni harc sodafegyvere, mit, mi újat hozhatna ahhoz képest, amit amúgy is elérhetnének, hogyha együttműködnének. A két oldalú ilyen utasodat nyilvántartási megállapodásokban is teljesen hiányoztak a megfelelő adatvédelmi korlátozások. Kor mi a garancia, hogy ez majd meg lesz az újban? Eh, eh, Köszönöm szépen. Kerkhoff úr, a következőt szeretném tudni. Az EU-PNR-ről szó esett, és eh, szeretném tudni, hogy a gyakorlatban hogyan tudja ez segíteni a rendőrségi együttműködést részleges PNR a prümi rendszer értelmében van már, de vannak nemzeti PNR adatállományok is, tehát a gyakorlatban egy EU rendszer hogyan segíteni a munkát, tudna-e a gyakorlatból példákat kiragadni, vagy akár elméleti síkon példát említeni? Köszönöm szépen, Helga, köszönöm a rövidséget. És most Kerkhoff úrnak adnám meg a szót, a tolmácsoknak pedig köszönöm a türelmüket és segítségüket. Thank you very much for the, the very good question. Köszönöm szépen a remek kérdéseket. Az első kérdés. Inkább franciául. Van európai belső biztonsági stratégia. 2014. decemberében lépett ez hatályba, és ez kiváló gondolat, hogy az Európai Bizottság a saját prioritásait dolgozza ki e tekintetben. Ami a másik, a migrációs, igen, migrációs dokumentummal kapcsolatban én mindig is óckodtam attól, hogy összekeverjük a terrorizmust és a migrációt, ezt a két kérdést. Nagyon körültekintően, óvatosan kell eljárni a menekültek között nem kell mindenáron terroristákat keresni, ez csak nagyon ritkán kapcsolódik ez a kettő egymáshoz. Éppen ezért szeretném inkább külön kezelni a migráció ügyét. Az illegális bevándorló lehet gazdasági menekült is, ez egy olyan tragédia, amely elődözi hazájából, ezt láthatjuk a földközi tenger térségében. Vannak, akik védelmet keresve érkeznek Európába, persze kellenek szűrők, de a politikai célt más. Törökországgal kapcsolatban. Mogherini először a közökeletre, aztán rögtön utána a Törökországban látogatott el, ami szerintem nagyon jó dolog. Törökország messze áll a csatlakozás, attól csatlakozásra jelölt legyen. Éppen ezért minden szinten politikai szerepvállalásra van szükség, főként a magasabb szinteken. A belügyminiszterrel próbáltam egy szorosabb együttműködést kialakítani annak érdekében, hogy a Szíriába távozó dzsihad, lendő dzsihadisták kapcsán szorosabb legyen köztünk az együttműködés. Szipel asszony kérdésére válaszolva, PNR-rel kapcsolatban, a rendszer centralizált, Egy decentralizált rendszer eh, volt az alapja ennek az általános tanácsi álláspontnak. Biztos vagyok benne, hogy mi vagy önök biztosítanák eh, az egyenlő eh, szabályokat és védelmet hogy mi felhasználók, utazók ugyanolyan adatvédelemben részesüljünk Európa szerte, ne egy francia, dán vagy, vagy angol védelemben, amelynek a szintje más és más lehet. Um, I, I said 70% in order to just take a figure. 70%-ról beszéltem. Ez csak égből kapott adat volt, ezt kérem ne fordítsák ellenem a biztonsági szervek mindennapi munkájukban próbálják kideríteni ezt, hiszen ezt a forródrótos vonalat hívják a szülők, a gyerekkel kapcsolatban, de hát vannak biztonsági szolgálatok, szervek hagyományos módszere is erre. az API elég? Nem, mert ez csak felszálláskor állnak rendelkezésre ezek az adatok, a PNR esetében pedig hasonlók az adatok, de sokkal érdekesebbek. API információban például nem kapjuk meg a hitelkártyaszámot, amely nagyon fontos és hasznos lehet. A jogszabályokat akkor most a jogszabályalkotással teljesen leálljunk akkor? Nos, az Európai Bíróság ítéletét én is érdeklődve olvastam, hiszen az adatmegőrzési jogszabálytervezet tárgyalásában a brit elnökség alatt magam is részt vettem. Ne felejtsük el, hogy a bíróság ítéletét olvasva fel kell tűnjön mindenkinek, hogy akkor első pilléres belső piaci jogalapot kényszerültünk használni, ez megakadályozott bennünket abban, hogy az összes garanciát, biztosítékot definiáljuk arra vonatkozóan, hogy kiférhet hozzá ezekhez, hiszen ez a tagállamokra maradt, mivel nem volt meg a jogalapunk ahhoz. Így tehát természeténél fogva az Európai Parlament és a tanács által közösen elfogadott irányelv aránytalan volt, ahogy ezt a bíróság is kimondta hogyha egy adatvédelmi irányelvet, illetve adatmegőrzés irányelvet kellene ma elfogadnunk, nyilván ez teljesen másképp néz neki. Ezt ne felejtsük el, milyen kontextusban született a bíróság által negatívan véleményezett irányelv. A prevencióval kapcsolatos kérdést nem is tudom, kitette már fel. Magam is azt mondtam, hogy tíz év alatt minden tőlem telhetőt megtettem annak érdekében, hogy meggyőzem az Európai Uniót arra, hogy a prevencióra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 2014. januárjában is, igen, mikor? A RAN pedig 2012-ben, tehát 13 évvel a, a szeptember 11-i támadásokat követően. A prevenció, a megelőzés, ez az igazi megoldás. A közelmúltban tartott beszédeim során mindig elmondtam, hogy szükség van arra, hogy a Szíriából és Irakból hazatérők számára egy külön programot kell létrehozni, nem bíróság elé kell állítani őket, segíteni kell nekik újra integrálódni a társadalomba. Minden bizonyíték ennek irányába mutat rehabilitációs programra van szükség, de hát eh, nem állnak túl jó dolgok. Franciaországban vannak érdekes kísérletek, Dániában is vannak eh, kezdeményezések, ahol rendszerszerű eh, nyílt ajtó, nyitott ajtórendszert alkalmaznak a rehabilitáció során. Sophie Inetveldnek bírósági végzés. Igen, ezt senki sem kérdezi meg, egy demokráciában szükség lehet mondjuk lehallgatásra vagy adatok elfogására, de nagyon komoly biztonsági garanciákat ír elő a jogszabály, amelyhez bírósági végzés, bírói végzés szükségeltetik. Nem ez a kérdés, hanem az, hogyha van bírósági végzés, a titkosítás, ahogy fejlődik, a teröristák és a bűnözők közötti kommunikációt nem fogjuk tudni lehallgatni, még hogyha a bírói végzés meg is engedi ezt, mert egyszerűen olyan mértékben titkosított. Tudnunk kell, hogy mi a kockázat. A francia esetből is láthattuk, hogy hogy egyszerűen már nem lehet a Skype-on lehallgatni a, a bűnözőket. Így tényleg ezt akarjuk? A, a rendőrségi munka és az európai és az Európol közötti határ elmosása? Nos, semmiféle jelét nem láttam még nem láttam én olyan rendőri szervet, ahol ennyi szigorú szabály lenne arra, hogy az adatvédelem, az adat integritás, a személyadatok védelme garantálva legyen, mint ahogy az, az Európol esetében van. A legfontosabb lecke, amit le, következtetés a 9-11 bizottságnak az, hogy megvannak a pontok, csak nem tudjuk összekötni, nem állnak össze a részletek egy nagy egészé. Éppen ezért olyan fontos szerintem az, hogy az Europol legyen egy ilyen központi begyűjtőpontja ezeknek az információknak. A PNR szükséges-e az utas nyilvántartás? Nos, az útbóli ellenőrzés vagy másodlagos ellenőrzésre kiválasztott utasok esetében az algoritmus dönt, és az algoritmus nem nézi az ember bőrszínét. A számítógép, az algoritmus nem látja a bőrszínt, miközben a határőr igen. Tehát az ethnic profiling sokkal nagymértékben visszaszorulhat akkor, hogyha ilyen intelligens algoritmus alapú ö, szűrőt alkalmazunk. Akik készpénzben egy nappal utazás előtt veszik a jegyet, egyirányú jegyet vesznek, és így tovább, és így tovább, ezt betápláljuk egy algoritmusba, akkor az utasoknak csak egy sokkal kisebb csoportját kell másodlagos ellenőrzésnek eh, alávetni. Semmiféle letartóztatáshoz nem vezet ez, különben eh, fizikailag kellene nagyobb eh, mértékű határellenőrzést végeznünk. De a nyomozati munkában segíthet ez. Például, ha valakit, egy terroristát Párizsban letartóztatunk, és azt látjuk, hogy a hitelkártyáját arra használták, hogy repülőjegyet vegyenek, és azt látjuk a PNR eh, adatok alapján, hogy ugyanezzel eh, a hitekártyával, ugyanazon a járaton kettő vagy három más embernek is vettek eh, repülőt, akkor előre lehet lépni a statisztika és a deradikalizálódás tekintetében. Megpróbálok személyes statisztikákat gyártani, de a tagállamok nem segítenek nekem ebben, nem szolgálnak adatokkal a, a tekintetben, hogy hány fiatal ment Szíriába, Irakba főként a radikalizálódás terén sokkal nehezebb ilyen konkrét számokat látni. Az európai platform esetében, nos, szkeptikus vagyok, szerintem helyi fellépésre van szükség, és a francia tapasztalatok azt mutatják, hogy ahhoz, hogy bizalmi légkört teremtsünk mondjuk a, a szülőkkel, és hogy mobilizálni tudjuk a szereplőket, ehhez pszichológusokat is be kell vonni. Nos, a francia példa azt hiszem, hogy eléggé konzekvensen mutatja ennek a lehetőséget. Lehet, hogy a, a, az volt a baj, hogy belga akcentussal beszélem a, a, a franciát, de azt próbáltam mondani, hogy kollektívan tudunk felépni azért, hogy ne forduljanak a saját muzulmán közösségük ellen ezek az emberek, főként úgy, hogy az ő felépésüket fordíthatják a, a muzulmán közösség ellen. Mindjárt befejezem, elnök úr. A tagállamok elég pénzt, energiát fordítanak el a prevencióra, megelőzésre. Nos, egyre többet. Franciaország példáját hoznám, amely általában nem prevenció központú, de az elmúlt két évben a belügyminiszter kezdeményezésére elkezdtek foglalkozni a megelőzéssel, és szerintem ez nagyon érdekes és fontos tapasztalat. A Frontex Bulgária példáját hoztam. Nagy támogatásra lenne szükségük, nem csak azért, mert szeretnék, hogyha a Schengeni belső határ megszűnne, bulgári és a többi Schengeni állam között, hanem azért is, mert két fő kívással kell szembenézniük, amely mindannyiunk számára ugyanaz, az egyik iraki, szíriai eh, migránsok, illegális bevándorlók eh, nyomása, nem csak eh, a földközi tenger felől, hanem a bolgár zöld határ felől is érkeznek nagyon sokan. Ez komoly feladat már. Itt. Az igazság az, hogy nagyon sajnálom ezt, mert Butarelli kollega is rám nézett az imént, de a tolmácsoknak távozniuk kell. Felmerültek ugye mind a három közel hangzott kérdések, de nagyon örülök annak, hogy mindenki eljött és bevezetőt tartott amit mindhármuknak mondhatok, az az, hogy visszatérnek majd még hozzánk, de tisztában vagyok azzal, hogy a tolmácsok hamarosan abbaadják a munkát, tehát kifutunk az időből. Ugyanakkor szerettem volna lehetőséget biztosítani arra, hogy legalább egy percben mindenki választ adjon, de hát egy perc az túl kevés lenne. Úgyhogy szeretném mindenkinek megköszönni a hozzájárulását. Zsil, köszönöm a válaszokat. A tisztelt kollégáknak is köszönöm a jelenlétüket délután három órakor kell, hogy visszajöjjenek a Jan 4Q2 terembe, mert a pénzmosás témájában az irányelvről akkor fogunk szavazni. Ez egy másik terem, három órakor találkozunk. Köszönöm.